Hier zur Sitzung heute. Wir haben als ersten Punkt einen, der nach meiner persönlichen Einschätzung zu. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Most az iparpolitika kérdésével foglalkozunk az európai iparpolitika a jövőben, és van egy saját kezdeményezésű jelentésünk a témakörben, és erről szeretnénk egy vitát folytatni. Ezen kívül Turek urat is üdvözlöm az ipari főigazgatóság részéről. Abból indulok ki, hogy ő is beleszól majd a vitába. De mindenek előtt Lange úr az előadó kap szót, és most megkérem, hogy vezessen be minket a témába. Köszönöm, elnök úr. Kedves kolléganők, kollégák! Szurek úr, az elmúlt évek iparpolitikájában megállapítható volt, hogy az Európai Unióban nem minden területen figyeltek arra, hogy legyen egy harmonizált iparpolitika. Eléggé gyakran csak a versenyképességet hangsúlyozták, és erre alapoztak egy szabályrendszert, azonban egy stratégiai iparpolitika nem igazán volt. Most pedig a pénzügyi és gazdasági válság alatt egy kicsit megváltozott ez a hozzáállás, és pedig joggal. Hiszen igazából az értékteremtés az iparban történik és az Európai Unió exportjainak háromnegyede ipari javakból áll. Az iparban rejlik az Európai Unió igazi potenciálja. Ennek a szektornak sokkal több figyelmet kell politikailag is juttatnunk. Éppen ezért üdvözlöm az Európai Unió 2020-as stratégiáját, hiszen ebben egy iparpolitikai vetület is található. Ez pedig új. Hiszen ez a múltban ilyen kifejezetten soha nem került megfogalmazásra. Az is világos, hogy az iparpolitikával különleges kihívások előtt állunk amelyek főleg az elmúlt évek során váltak felismerhetővé. Látjuk, hogy a globalizáció nyomása növekedett az európai iparon. Azt is látjuk, hogy bizonyos térségen nagyobb, térségekben nagyobb a növekedés, nagyobb az ipari termelés növekedése is, Éppen ezért erősebben kell az iparra orientálódnunk. Látjuk, hogy erősebb globális összefüggések vannak például a global engineering területén. Ezen kívül azt látjuk, hogy a tudás orientáltság is lényegesebb. Nagyon fontos az, hogy szoros legyen a tudomány és az ipar közötti kapcsolat. Éppen ezért eh, nagyon fontos, hogy a fizikai tőkétől átérjünk a tudás alapú tőkére. A növekedő globalizáció korában ez elengedhetetlen. Másodszorban figyelembe kell vennünk az ipar és az ökológia összefüggését is. Az ipar megújulása természetesen összefügg a klímavédelemmel, a környezetvédelemmel, ahogy ezt 2008-ban meg is fogalmaztuk. Természetesen a forrás kímélő termelés is fontos jelszóvá vált, ami versenyelőnyökkel is jár. Harmadszorban pedig a demográfiai változásokat is figyelembe kell vennünk az ipar tekintetében. Egyrészt a demográfiai helyzet változik, és természetesen ez kihat az iparra is. Felmerül az a kérdés, hogy honnan vegyünk megfelelően képzett munkaerőt a jövőben sajnos eléggé gyakran láthatjuk, hogy hiányzik a képzett munkaerő. Kolléganők és kollégák, természetesen a növekedés is újabb kihívásokkal jár a logisztika területén az urbanizáció következtében, hiszen város, város sok megavárosok keletkeznek. Tehát szükséges megújítani az iparpolitikát. Azonban ez nagyon sok új kihívással jár. Ez pedig nem könnyű feladat. Szeretném még megemlíteni, hogy az európai iparpolitika problémája ezen kívül még az is, hogy kevés az együttműködés. 27 tagállamunk van, ott van az Európai Bizottság, és nem látom a koordinált, az összehangolt tetteket. A március 1 verseny tanács határozata észszerű módon megkísérli azt, hogy a tagállamok közötti versenyhelyzetet áthidalja. De kíváncsi vagyok, hogy ez hogyan sikerül majd. Tehát például a 173-as cikk értelmében mozgósítani kell az Európai Unió szerveit, annak érdekében, hogy jó stratégiát eh, valósítsunk meg, de olyat, amit meg is lehet ténylegesen valósítani. Azonban néhány tagállamon belül az iparpolitikát tekintve ellentmondásos tendenciákat észlelünk. Kedves kolléganők és kollégák, új integrált megközelítésre van szükségünk az Európai Unió iparpolitikájában. Az integrált pedig azt jelenti, egyrészt, hogy a különféle politikai területeken definiáljuk az együttműködési potenciált. Hiszen az is problémás, hogy a különféle területeken, környezet vagy kereskedelem politika területén nem hangoljuk össze a dolgokat az iparpolitikából. Másodszorban meg azt jelenti az integráltság, hogy az iparpolitika különféle szereplőit bevonjuk az integrált iparpolitikába. Hogyha most még egyszer megnézzük, hogy milyen intézkedések szükségesek, akkor nagyon fontos az, hogy az innovációs láncot erősebben fejleszik az Európai Unió számára. Az iparorientált kutatást említeném, az innováció alkalmazását, és az innovációk konkrét alkalmazását értem ez alatt. Nagyon kiváló kutatási eredményeink vannak, kiváló demonstrációs projektekkel, de a láncban néha hiányoznak a lánc szemek. Tehát, hogy nagyszerűek az eredmények, de hogy ez eljusson a tényleges alkalmazásig és új munkahelyeket teremtsen, az gyakran nem működik. <coughs> Ebben a, terül, ebben a tekintetben pedig még van tennivaló. Európában nagyon komoly eredmények vannak, azonban gyakran ezek nem láthatók a gyakorlatban. Az alap technológiák tekintetében, például a nanotechnológia tekintetében további munkára van szükség. Másosorban a források hatékonyságáról van szó. 1960 óta az a helyzet, hogy meg négyszereződött a termelékenység. A forrás hatékonyság azonban csak meg másfél szereződött. Az iparban a forrás költsége kb. 40%-ot képviselnek. Az ipar politika célja az kell, hogy legyen, hogy a forrás hatékonyságot is nagy részt növeljük, ami az energiára vonatkozik, de ami a nyersanyagokra is és ez pedig eh, még egy vetülettel rendelkezik. Összességében megalapíthatjuk, eh, hát ez közhely, hogy a nyersanyagok végesek. Ezen kívül egyre több a versenyző, főleg, hogyha Kínára tekintünk. Így megalapíthatjuk, hogy eh, egyre kevesebb a nyersanyag, és egyre magasabbak az árak. Éppen ezért észszerű nyersanyag stratégiára is szükségünk van. Ezen kívül ügyelünk kell arra, hogy hatékonyan éljünk a nyersanyagokkal. Például az újrafeldolgozási folyamatokat is erősíteni kell. Harmadsorban meg vagyok győződve arról, hogy az ágazati érdekeket is jobban figyelembe kell vennünk. A brüsszeli bizottság már kidolgozott néhány megközelítést, például a STARS 21-et, van egy EKT Task Force, azonban vannak task force -ok, vannak magasrangú testületek, innovációs platformok, Azonban a stratégiai orientáció nem volt mindig egyértelmű. És főleg az elmélet gyakorlatba való átültetése nem volt mindig tökéletes. Tehát itt ágazat specifikusan meg kell határozni az érdekeket. Ebből pedig le kell vezetni az összehangolt politikát. Tehát főleg ami az európai ipar szinergiáit jelenti. Hogy ágazat specifikusan előbbre jussunk. A regionális cselekvési területeket, lehetőségeket is jobban figyelembe kell vennünk, hiszen vannak regionális ipari centrumok, amelyek a tudományhoz fűződő kapcsolataik révén sokkal jobban kihasználhatók. Ismételten hangsúlyozom, hogy az ipar és a tudomány közötti kapcsolatokat optimalizálni kell. Számos pozitív példánk van az Európai Unióban, erről Ezen kívül szeretném még megemlíteni utolsó pontként, hogy előre kell éreznünk a változásokat. Látjuk, hogy az új kihívások talaján észlelnünk kell a változásokat. Túlkapacitásaink vannak, és fel kell készülnünk arra, hogy mi változik. Nem leépíteni kell az ipart, hanem meg kell nézni, hogy hol vannak problémák. Akár az új tagállamokban. Hiszen ott nagyon jelentős az ipar visszaesése. Azonban a régi tagállamokat is érinti ez. Észlelnünk kell a jövő változásait, és megfelelő időben kell reagálnunk. Természetesen, természetesen a strukturális alapok megfelelő eszközt jelentenek, azonban erősebben kell koncentrálnunk az ipar újjászervezésére. Az is nagyon lényeges, hogy milyen képzési, továbbképzési politikát folytatunk, hiszen eh, már említettem, hogy eh, a demográfiai változások miatt hiányzik a képzett munkaerő. A tudás alapú gazdaság azt is jelenti, hogy egyre több jól képzett munkaerőre van szükségünk. Tehát ezt az anticipációt kísérje a képzés. Ez pedig úgy valósítható meg, hogy ha a foglalkoztatottak is érdekeltek abban, hogy hogyan, milyen irányba fejlődjön az ipar. Bevezetésképpen ennyit mondtam volna, most köszönöm figyelmüket. Gut, herzlichen Dank. Rendben van, nagyon szépen köszönöm, és ha megengedik, akkor most átadnám a szót a bizottság képviselőjének, ha egyetértenek egyszerűen azért, hogy mondja el a gondolatait, és akkor megvan a vita alapja. Öné a szó, főigazgató úr, köszönöm szépen a meghívást, és arra teszek kísérletet, hogy röviden tájékoztassam önöket arról, hogy hol is áll a gondolkozás erről a kérdésről. Először is hálás vagyok, hogy ez a téma a az árutermelés és az ipar kérdése ismét téma, ismét terítékre kerül, amiről lehet beszélni és eh, ami a eh, vállalati főigazgatóságot eh, illeti, ez nem a, az ipari állam, ez az ipari főigazgatóság most már az ipar is hozzánk tartozik, ez azért nem volt így egy ideig, mert ugye ezt a lejárt területnek, avit területnek tartották. Nos, a jelenlegi gazdasági helyzet és a válság az nagyon nagy hatással van az árutermelésre is, is hogy ez gyakorlatilag az az árutermelés válsága is, és ez azt eredményezte, hogy az ipari termelés egy ötöddel csökkent egy éven belül, tehát egy ötöddel csökkent egy éven belül. És most a jelenlegi helyzetet illetően ebben a fázisban egy kicsit már úgy tűnik, hogy ez a tendencia fordul, és a fejlődés elindul, tehát jobbra fordulnak a dolgok, reméljük, hogy ebből egy tartós tendencia lesz. Azonban ettől függetlenül igaz az, hogy az árutermelés a gazdasági tevékenység középpontjában áll, és éppen ezért ennek megfelelő figyelmet is érdemel, és stratégiára is szükség van. Be kell látnunk, hogy a versenyképesség kérdése az elmúlt években az ipar területén nem állt annyira előtérben mint az, amit az ipar okozott környezeti károk területén, vagy az éghajlatváltozással kapcsolatban. Tehát valahogy a versenyképességről átkerült a hangsúly más területekre, mert az ipar ugye évtizedeken keresztül jó eredményeket produkált. Ez most már nincs így, és éppen ezért ezzel a problémával is foglalkozni kell. A bizottságban megpróbáltunk egy állapotfelmérést készíteni és itt részletesen fog foglalkoztunk az egyes ágazatokkal, megállapítottuk, hogy hosszú távon milyen a tendencia, a válság milyen hatással van az egyes gazdasági ágazatokra, és melyek a legnagyobb nehézségek az egyes ágazatokban. Hol jelentkeznek a legnagyobb gondok, illetve milyen fejlődési tendenciák körvonalazódnak. Hol van szükség támogatásra, hogy előbbre vigyük a szerkezetváltozást az egyes területeken és nagyon érdekes jelenségekkel találkoztunk. Először is az ágazat fogalom, a szektor fogalma egyre kevésbé mond valamit. A szektor az lényegében ma a végtermék alapján dől el, de hát nem adja meg az egész gyártási folyamatot, nem látjuk benne a, a value change-et, ugye, hogy szépen mondjuk németül, illetve magyarul, és az autóiparban például ugye nagyon nagy mértékben csökkent a kereslet, és ez hatással volt a vegyiparra, a fémiparra, az elektronikára, tehát gyakorlatilag mindenütt lecsapódott, mert az autó az egy olyan komplex termék, amelyben nagyon sok ágazat, amelynek a gyártásában nagyon sok ágazat kapcsolódik be, úgyhogy ha csak az autóipar termelőkre fókuszálunk, mint ágazatra, akkor ezzel még az autóügyet nem merítettük ki. De ugyanígy van ez más ágazatok, szektorok esetében is. A második megállapítás ellentétben a még mindig elterjedt elképzeléssel, hogy az ipar az főleg alacsonyan képzett munkaerőt foglalkoztat. Hát ez nem így van. A valóságban az a helyzet, hogy az ipar időközben radikálisan változott a munkaerő összetételét, a humántőke összetételét illetően, és ma már lényegében az ipar az, amelyet nem az alacsonyan képzett munkaerő határoz meg, hanem éppen, hogy a magas végzettségű, nagy szakértelemmel rendelkező munkavállalók, hát azért, mert, és ugye csökkent az ipar kibocsátásra. 20%-kal, de a foglalkoztatottak száma csak 12%-kal, ugyanis három évig tart, amíg valaki betanul, és minden vállalat attól tartott, hogy ha most megint fellendülésre kerül sor, akkor nagyon hosszú időre lesz szükségük ahhoz, hogy a munkatársakat felhozzák arra a szintre, amelyen ugyanaz a termelékenység biztosítható, mint 2008-ban. Tehát ez egy nagyon komoly változás a munkaerő összetételét illetően, különös tekintet el a humán ö, ö, tőkére tehát. A harmadik dolog pedig az, hogy egyre inkább arra meggyőződésre jutottunk, hogy nincs igazán értelme annak, hogy csupán szektorokra koncentráljunk, hanem sokkal fontosabb, hogyha valamilyen ívet vonunk, megpróbáltuk a termelő ipart ugye 30 szektorra osztani, és így végeztük el az elemzést. Ezt követően pedig megpróbáltuk megállapítani, hogy hol vannak a közös pontok, pozitív és negatív értelemben egyaránt. Ennek alapján meg tudtuk állapítani, mondok egy példát is. Ugye a következő tíz évben az ipari tevékenységben dolgozó mérnököknek a fele nyugdíjba fog menni, és legalább csak egy negyedét sikerül ennek majd pótolni. Legalábbis ennyi a, a mérnök hallgatók száma a különböző országokban. Tehát az biztos, hogy itt nagy probléma lesz. Nem lesz magasan képzett munkaerő ezen a területen, de ez nem csak egy szektorra igaz, hanem ez egy olyan jelenség, amely nagyon sok területen megjelenik. Hasonló a helyzet a környezetvédelmi jogszabály, szabályokkal, az innovációs, a kereskedelmi politikával, és éppen ezért most megpróbáltunk ezeknek a kihívásoknak vagy esélyeknek, ahogy vesszük, átfogó módon megfelelni, illetve átfogóan elemezzük a helyzetet, hogy ebből aztán egy koherens stratégiát tudjunk kialakítani, amely azután majd lecsapódik az egyes ágazatokban, és kifejti kedvező hatását. A raportőr is említette már a bizottságnak ezt a megközelítését, és a KARS 21-el például, és ugye ez egy jó példa lehet a modern iparpolitikára, amelyet a bizottság leírt a közleményében, eredményében a tiszta autóról. Hát itt az autótermelők és természetesen a a vezetők, tehát mindenki, az egész nyersanyagpolitika területén tevékenykedők is érintettek. Tehát ez egy nagyon átfogó megközelítés. Nem abból indulunk ki, ugye, ugye azt mondjuk, hogy van öt szektor, ez határozza meg a jövőt, és mindent oda kell irányítani. Számunkra az a fontos, hogy legyen egy biztos, produktív, versenyképes munkahely, bármely ágazatban is legyen az, mindaddig, amíg egy olyan vállalat teremti, amelynek a helyzete olyan, olyan, hogy a nemzetközi versenyben hely tud állni. És mm, pontosan egyetértek a jelentés készítőjével abban, hogy a kihívások fő irányai az, az kell, hogy legyen, hogy reagálunk a struktúra a váltás követelményeire, és együtt működünk, együtt dolgozunk. Ha ez nincs így, akkor komoly nehézségeink lesznek, és véleményem szerint abba gyanúba kerülünk jogtalanul, hogy mi csupán kommentáljuk a történelmet, de nem alakítjuk. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, azt hiszem, hogy ez nagyon sokat segített a vita számára. Grosztett asszony parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Ma délelőtt különösen fontos vitát folytatunk, hiszen ezek lényegi kérdések az Európai Unió számára. Ezt mindenki elismerte, hiszen súlyos a gazdasági válság, és a, az európai ipar egy részét már elveszítettük. Ezért nagyon fontos, hogy meg tudjuk menteni azt, ami megmaradt valamint új ágazatokat tudjunk kijelölni egy modern európai iparfejlesztési stratégia megvalósításához. Fontosnak tartom, hogy az európai iparpolitikát ne csak a környezetbarát gazdaság szempontjából tekintsük. Erről nagyon sokat beszéltünk, Innováción keresztül kell megmenteni az Európai Unió ipari ágazatait, környezetbarát technológiákkal, ez mindig az. De meg vagyok győződve arról, hogy mindez nem elég. A hagyományos ágazatokban is vannak olyan területek, például a kézműves ipar, amelyet meg kell menteni. Tisztelt Főigazgató úr! Tudjuk, hogy az Európai Bizottság egy közleményt fog kiadni október 13-án ön ennek a fő témáit már lefestette nekünk, és bemutatta, hogy milyen kontextusba fog illeszkedni. Azt mondta, hogy a megközelítés kevésbé lesz ágazati, mert kevésbé tartjuk ma fontosnak, vagy kevésbé tartják ma fontosnak ezt az ágazati megközelítést. Ennek ellenére én meg vagyok arról győződve, hogy horizontális és transversális megközelítésre is szükség van, de nem tehetjük teljesen félre az ágazati megközelítés sem. A transversális iparpolitikai aspektus azt jelenti, hogy kereskedelmre vonatkozik, versenyre vonatkozik, innovációra, tudásalapú gazdaságra, a, környe, a klímaváltozás elleni harcra és a közlekedésre, a szállításra nem, felejthe, nem felejtkezhetünk meg a nagy szállítási közlekedési hálózatokról, hogyha európai iparpolitikáról beszélünk. Finanszírozási problémák vannak természetesen, és a válságot kezeljük. Nem lesz könnyű új alapokat, új forrásokat találni. Lehet, hogy máshol kell megtalálni ezeket a finanszírozási forrásokat. A költségvetésről, támogatásokról már folytatunk vitát. A következő kutatási keretprogramról is beszéltünk már. Ezek mind fontos aspektusok. Pontosabban meg kell határozni a finanszírozási mechanizmusokat, és ki kell használni a háromfajta finanszírozási módot. Kockázati tőke, hitel, garancia. Szeretném azt megkérdezni, főigazgató úr, hogy ön ezeket a kérdéseket hogy látja? Amikor ipari kontextusról beszélünk, akkor a KKV-kra is kell gondolnunk, nem csak nagy európai vállalkozások léteznek. Itt van a teljes KKV hálózat, amelyek gyakorlatilag az európai iparpolitikának az alapját, a bázisát biztosítják. Hogyan lehet őket támogatni, hogyan lehet elősegíteni, hogy a kutatási keretprogramon belül például hitelhez jussanak? Tervezi-e, hogy valamilyen módon védjük a KKV-k helyzetét és szerepét Európában? A külső versennyel kapcsolatban sokszor az a benyomásunk, hogy két lépést teszünk előre, egyet meg hátra. Természetesen a kölcsönösség elvét alkalmazni kell, és nem fogadhatjuk el a nem kölcsönös versenyt, hiszen ez hátrányt okoz a számunkra. El kell érnünk azt, hogy a a harmadik országok részéről fellépő verseny ne károsítsa a mi vállalkozásainkat. Nem újabb szövegekre, újabb szavakra van szükségünk, hanem konkrét intézkedésekre. A világkereskedelemben most hátrányba kerültünk. Az Európai Unió az egyetlen olyan övezet, ahol az állami támogatást ellenőrzés alatt tartjuk. Ezzel kapcsolatban mit tervez azért, hogy a kulcsfontosságú ágazatok, mint például a félvezetők ágazata ne szenvedjen hátrányt, hiszen a világ többi területén jelentős állami támogatást kapnak. Ez azt jelenti, hogy tisztességtelen versenyhelyzet alakul ki. Milyen dömping ellenes intézkedéseket lehetne alkalmazni tisztességtelen verseny ellen? és mi legyen a szabványosítás a Made in esetében mi legyen a politikánk, anélkül, hogy a verseny szempontjából kárt okozzunk a vállalkozásainknak. A kutatás és az innováció nagyon fontos, de az adminisztrációs terhet is csökkentenünk kell. A kutatást és a fejlesztést támogatni kell, de úgy, hogy a projektek megvalósítását támogassuk. Prioritás kell, hogy élvezzenek a környezetbarát technológiák. De ez nem elégséges. Hogyan lehet ledolgozni azt a hátrányt, amelybe most az Európai Unió került? Az alapanyaghoz való hozzáférés alapvető fontosságú, erről az előadó is beszélt. Nagyon sok ritka alapanyag esetében az Európai Uniónak nincs saját forrása, vagy pedig csak korlátozott mértékben lehet, hogy ki fognak merülni a közeljövőben már. Milyen tervei vannak az alapanyag helyett behelyettesítési politika területén? A külpolitika szempontjából például a Kína esetében nagyon oda kell figyelni erre a témára, hiszen aggályos, hogy milyen módon lép fel Afrikában. Hogyan lehet vissza szerezni azt a pozíciónkat, amit most elvesztettünk Afrikában. És végül elmondanám, hogy természetesen foglalkoznunk kell a környezetvédelmi témákkal, de hogyan lehet a környezeti aggályokat bevenni a döntéseinkbe. Például hogyan lehet bevenni a szénszivárgás témáját a globális megközelítésbe. Ezekre a kérdésekre konkrét választ kell kapni. Meg vagyok győződve arról, hogy rengeteg feladatunk van, és harcolnunk kell a jelenlegi válság ellen, és azt kell megoldanunk, hogy az Európai Unió ne csak a szolgáltatások uniója legyen, hanem meg tudja oldani és meg tudja tartani az iparát is. Makakis kolléga. Elnök úr, mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani az előadónak, de Curek úrnak is szeretném elmondani, hogy nagyon észszerű volt, amit mondott, örülök, hogy az iparpolitika ismét nagyobb súlyt kap. Hiszen az a helyzet, ahogy Lange kolléga is mondta, hogy a globalizált világban nagyon gyorsan változnak a dolgok. És vissza kell térnünk arra, ami erősít minket, hogy most ez régi gazdaság, vagy nem régi, teljesen mindegy. Ott, ahol ipar van, azt nem szabad elhanyagolni, hiszen szerintem túlságosan is a pénz iparra, pénzügyi szolgáltatásokra koncentráltunk, és elhanyagoltuk a termelést. Az is fontos, hogy észrevegyük, hogy nagyon rövid távon döntő stratégiai partnereink vannak, mint például a kínaiak. Nézzük meg például a nyersanyag kezdeményezést. Elképzelhető, hogy 20 évet elvesztettünk tegnap meghallgattunk egy amerikai képviselőt, aki ott vezeti a kutatási bizottságot, és nagyon világosan amellett száll síkra, hogy a nyersanyagok területén partnerkapcsolatokat építsünk ki, hiszen látjuk, hogy ott vannak a kínaiak, akik nem veszik figyelembe a jó kormányzást, és egyszerűen biztosították maguknak a nyersanyagpiacokat és nekünk is hasonló irányba kellene elmozdulnunk. Nyíltan kell beszélnünk az iparpolitikáról. Eddig tabu téma volt, pontosan tudom, hogy Németországban is milyen vita volt. Ah, de nem történt semmi. A piac nem szabályoz semmit. Koherenciát kell létrehoznunk. Grosztet asszony franciaként szólt, és egy dolgot megtanulhatunk a franciáktól, pedig az, hogy francia bajnokokat hoztak létre. Nekünk is európai bajnokokat kell létrehoznunk. Például a Nokia egy ilyen. A Nokia nagyon fontos Európának, és szerintem a finn kormányzat koherens kezdeményezése nélkül és az Európai Unió támogatása nélkül a Nokia nem válhatott volna európai bajnokká. Ez azt jelenti, hogy ezeket kell erősítenünk. Sajnos a bizottság a múltban nem lépett fel koherens módon ezeken a területeken. Nézzük például a gépjármű szektort. Itt van egy olyan szektor, és ezt így is nevezném, ez a prémium terület, és itt az európaiak 86%-kal világvezetők, ebből 80% Németországé. Mit értünk el az elmúlt években? A gépjárműipar tekintetében a bizottság olyan javaslatokat tett, amelyek ad abszurdum vitték volna a gépjármű piacot. Szerencsére a parlament ebben nem ment bele. Azt is tudom, hogy a bizottságban olyan erők működtek, amelyek az európai iparnak ezt a vezércsillagát megsemmisítették volna. Szeretném megkérni a bizottságot, hogy koherensebb legyen, mint ez a tisztelt ház. Itt az egész szélső jobbtól a szélső balig olyan álláspontokat hallottam, amit a bizottság is képviselt az iparpolitikában. Tehát Dimas és Ferhoigen kolléga két antipólus volt. Nem lehet, hogy ez legyen a jövőben, különben semmire se jutunk az iparpolitikával. Tudom, tudom, rövidnek kell lennem, elnök úr. A munkaerőről is szó volt. Például a mérnökökről. Nyíltan kell beszélnünk a bevándorlásról, a migrációról a kínai diákok hordái Áchenben, vagy a többi csúcs egyetemen hordát mondott, tényleg? Azt mondta, hogy horda? Igen, csordák, igen, tömegek. Kínai diákok csordái eljönnek és visszamennek Kínába. Maradjanak itt. Legalábbis egy ideig, hogy az értékes munkaerejüket a mi szolgálatunkba is állítsák. Tehát észszerű politikára van szükségünk. Grosztet asszony is szólt erről. Nyíltan kell erről beszélnünk. Nézzük meg, hogy ott vannak a kisvállalatok, nagyvállalatok. A kisvállalatok a nagyok nélkül nem tudnak kinek beszállítani, tehát összefüggésekről van szó. Szó volt itt a szabadalmakról is. Látjuk, hogy igazából az amerikaiaknál van a szabadalmak legtöbbje, a kínaiak lemásolták agresszív módon a német szabadalmi jogot, és igazából visszaélnek vele. Kedves Curek úr, kedves bizottság, legyen már európai szabadalom is. Hiszen nagyon jó nálunk a kutatás. A kutatást innovációvá kell alakítani, az innovációt pedig gyakorlattá. Jobban kell ezt az innovációs láncot kezelnünk. Egy utolsó megjegyzésem lenne az, hogy stratégiaiabban kell gondolkoznunk. Stratégiai módon kell gondolkodnunk úgy, hogy ne csak a globális versenyre figyeljünk. Azt is vegyük figyelembe, hogy mely kulcs technológiákra lesz szükségünk a jövőben, hogy a globális versenyben fennmaradjunk. Például a vegyiparban nagyon sok minden van, amit az elmúlt években veszélyeztettünk. És uh, szerintem ennek majd megisszuk a levét. De azért köszönöm a közleményt. Köszönöm, kedves kolléganők, kollégák. Még 15 percünk van. Valószínűleg megköveznek, hogyha nem kezdjük el a szavazást 10-kor. 10 kértek még szót. Tehát vagy mindenki úgy annyit beszél, amennyit akar, és akkor meghallgatunk még két-három felszólalót. Vagy pedig mindenki egy percet kap, és utána pedig eh, lezárom a felszólalást. Máshogy nem működik Cikeu asszony. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Uh, este adevărat? Köszönöm, elnök úr. Igaz az, hogy uh, az iparpolitika nagyon nagy kihatása van a munkahelyekre. A munkahelyek 80%-a az iparban található. Elsősorban az Európai Unió versenyképességére kell gondolnunk. A statisztikák értelmében az Európai Unió a világtermelés 27%-át tudja magának a gépjármű szegmensben. A vegyiparban ez 30%, a gépiparban 38%, Második helyen állunk a polgári repülőgépek, és harmadik helyen állunk a gyógyszeripar területén. Tehát olyan kompetenciáink vannak, amelyek mindenképpen fenntartandóak. Most pedig az új tagállamokról szólni. Lange úrnak igaza van, hogy ezekben az országokban eh, leépül az ipar. Van kompetencia ezekben az országokban, van ipar ezekben az országokban, és eh, úgy gondolom, hogy eh, figyelnünk kell arra, hogy az ipart éleszük ezekben az országokban. Tehát mindenképpen szólnék itt az alapvető iparokról, hiszen a 21. században ezek nélkül nem jutunk semmire. Trautmann asszony, Köszönöm, elnök úr. Most egy kérdést tennék fel a bizottság képviselőjének. A spanyol elnökség alatt jártunk Szevijában, Spanyolországban, és ott egy kutatóközpontot is meglátogattunk. Ott azt mondták, hogy megrendeltek egy tanulmányt a kreatív foglalkoztatásról. Természetesen nagyon lényeges ebben az összefüggésben a zöld ipar. Tehát ezen a területen munkahely teremtésről beszélhetünk. Itt mérnökökről beszélt, de olyan munkahelyekre is szükség van, ahol nem kell feltétlenül mérnöki képesítés. Már szóltunk az innovációs láncról is. Úgy gondolom, hogy számos területen Tehát eh, például a TEC-re gondolok, eh, azért fokhíjak vannak. A kutatási programban pedig a kisebb eh, programok esetében, is felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet ezeket megvalósítani. Tehát hogyan óhajtja ezeket a fokhíjakat valahogy betölteni, hogy kiegyensúlyozott legyen a kutatás hogy a lehető legmodernebb kutatási eredményeket alkalmazunk. Az elnök most egy kicsit morcosan néz rám, de még két dolgot megemlítenék. A befektetési bank. Lényeges az, hogy legyenek olyan pénzügyi termékek is, amelyek lehetővé teszik a termelés beindítását, újjáindítását. Remélem, hogy a bizottság olyan eszközöket is alkalmaz, amelyek eh, segítenek minket. Padia Kucsit kolléga. Köszönöm, elnök úr. Azt látjuk, hogy eh, mindenkinek nagyon tetszettek az előadó és Curek úr szavai. Minden benne volt a jelentésben, aminek benne kellett lennie de azonban mást is figyelembe kellett volna venni, és pedig a kulturális ipart. Tudjuk, hogy a kulturális ipar is nagymértékben hozzájárul az európai GDP-hez. Olyan területről van szó, amely különleges. De szerintem kultúra is az iparhoz tartozik. Itt is fel kell tennünk a kérdést, hogy eh, hogyan bánunk ezzel a szektorral. Hiszen olyan ágazatról van szó, amelyet a válság nem igazán érintett, és innovatív. Köszönöm. Köszönöm. Nagyon ambiciózus témáról szó, Az előadott igazából irigylem egy kicsit, hogy ezt a munkát végezheti. Úgy gondolom, hogy az alapkérdés, amit föl kell, hogy tegyünk magunknak, a következő. Mi ennek a munkának, ennek a jelentésnek az igazi üzenete? Ez egy elemző jellegű, analitikus jellegű jelentés. Mi a fő tézis, és milyen üzenetet akarunk közölni ezzel? Én két elméletet látok itt, két tézist. Az egyik egy passzív jellegű, az iparpolitikát igazítsuk az iparosodási helyzethez. Itt a fő tényező, ami a világ szintű kereskedelmi versenyből származik, az úgynevezett szabad kereskedelmből származik. Ugye ez nem mindig a tisztességes versenyt jelenti. Tehát ez az első tényező. Európa, ha a többieket akarja követni, akkor Európának időre van szüksége, és meg kell, hogy védje az európai piacot. Ez az az üzenet, amit a első passzívnak, szám, részemről passzívnak nevezett tézisben látok. A második pedig egy aktív tézis, új iparpolitika kialakítása, újfajta fogyasztási stílussal, tájékoztatásra van szükség, az informatikára, telekommunikációs technikára és a jövőbeli erőforrásokra. Nagyon sok függ az újfajta anyagoktól és a környezetbarát technológiáktól. Ezt is pontosítani kell. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Az iparpolitika kihívás, főleg a globális felmelegedés korában. És szót hall, hallunk itt elég szót különféle árverésekről, széndiokszid kvótákról, azonban ezzel igazából csak az európai ipart terheljük le. Hallottunk például a széndiokszidot kibocsátó termékek megadóztatásáról is. Tehát szerintem ez észszerűbb lenne, mint ez a 30%-os csökkentés. Elképzelhető, hogy ezt 15%-ra lehetne csökkenteni, viszont megadóztatjuk a széndiokszidot kibocsátó termékeket. Ezen kívül a kockázati tőke megemelése is jobb lenne. A pénzügyminiszterekkel nek jobban figyelembe kell vennünk ezt. És 2020-ig mondjuk egy 20%-os saját tőkét is elő lehetne írni az ipar számára, nem csak a bankoknak. Odi kolléga? La Chine. A világ jól érzi magát, Kínának jó a növekedése, Afrika is fejlődik, minden jól halad, kivéve Európában. Megfelelő iparpolitika valószínűleg a kulcs kérdés ahhoz a növekedéshez, amit mindannyian annyira várunk. De szeretném megosztani magukkal egy benyomásomat egy konkrét témában. Főigazgató úr önnek elfogadom az ön rálátását a kérdésekre, de én meg vagyok arról győződve, hogy a versenyképesség a kulcsfontosságú témait. A verseny szempontjából pedig két fontos aspektust kell megvizsgálnunk, szociális szabályok, normák és környezetvédelmi normák. A szociális normák verseny tényezőnek tekinthetők, vagy pont ellenkezőleg környezetvédelmi előírások. Mit gondol ön a, erről a mechanizmusról, hogyha nem fog világszintű megállapodás születni ebben a témában? Nem szabad naivaknak lennünk, a kölcsönösséget mindenképpen el kell járnunk. Köszönöm, Hennen kolléga. Köszönöm, elnök úr, gyors leszek de legközelebb én is 12 percet fogok kérni, hogy egy sor üzenetet elmondjak, mert végül is mindig ugyanazok kapnak csak egy percet, és mindig ugyanazok kapja, kapnak 12 percet. Globalizáció időszakát éljük, és ennek a kontextusában kell beszélnünk az iparpolitikáról. Több biztos itt a parlamentben azt mondta, hogy Európában azért nincs iparpolitika, mert a piac kell, hogy eldöntse, hogy ki éli túl a válságot, és ki nem. Ez egy alap probléma. Hogyha nincs közös iparpolitika, akkor hogyan lehet a globalizás, globalizáció idejében mégiscsak kialakítani egy ilyen európai iparpolitikát? Meg kell nézni, hogy az ipar mennyire hasznos Európa számára, az európai állampolgárok számára milyen forrást jelent az ipar. Három kérdésem van. Ha nincs közös iparpolitika, ha a piac dönt el mindent, akkor hogyan tudunk kilépni a válságból? Második kérdés. Hogyan lehet elkerülni azt, hogy csődbe menjenek az ipari vállalkozásainkat, amikor csak a profit irányít mindent. Harmadik kérdésem, az ipar lebontása, leépítése ellen hogy tudunk fölépni, hogyha nem tudunk a adózási, fiskális, és szociális dömping ellen föllépni. Köszönöm, értem, hogy bosszantja önöket az, hogy keveset beszélhetnek, de igazából az előadó és az árnyék előadó, illetve a bizottság beszélhetett többet. Vannak szabályok valamennyire. Weber kollég. Köszönöm. sok mindent szeretnék elmondani, de csak egy percem van, és ezt tiszteletben akarom tartani. A következőt szeretném röviden elmondani. Muszáj foglalkoznunk a védelmi kérdésekkel. Minden nagy gazdasági hatalom, a legnyitottabb gazdasági hatalom is védi az érdekeit. Az amerikaiak a szabad kereskedelemnek az élharcosai, de nagyon jól meg tudják védeni magunkat a tisztességtelen verseny és a dömping ellen. Hasonló módon Németország is, gyakorlatilag műszaki előírásokkal. És ne is beszéljünk Kínáról, Kína nagyon sokféle módon tud védekezni, és mindenféle szinten, még pénzügyi szinten is el tudja érni a dömping céljait. Az Európai Bizottság támadja az állami támogatásokat, Kína pedig nulla költséget tud elérni azzal, hogy állami támogatást biztosít a vállalkozásainak. Természetesen a elviekben nem támogatom a protekcionizmus. Gondoljunk arra, mi történt a 30-as években. Ma még súlyosabb következményei lennének a protekcionizmusnak. De ugyanakkor azt sem tudom elfogadni, hogy naivan szenvedjük el a dömpinget. Európa nem védekezik. Csináljuk azt, amit az amerikaiak. Hiszen ők is fel tudnak lépni a dömping ellen. Bütikófer. Bütikófer kolléga. Köszönöm, elnök úr. Tajáni, alelnök, felelős az iparpolitikáért, és ő egy úgynevezett thrash approachot ígért. Meg vagyok győződve, hogy legalább erre van szükségünk. Hiszen az iparpolitikai változások most többet követelnek tőlünk, mint a korábbi megközelítések folytatását. Azt látjuk, hogy a globalizáció megváltoztat minket, megváltoztatja Európát is, és éppen ezért szükségünk van egy európai iparpolitikára. Ambícióval, olyan ambíciókkal, amelyek még eddig nem voltak. Itt nem arról van szó, hogy legyen egy európai központosított állami intervenció, hanem legyen egy rendszerpolitikailag orientált politika. A protekcionizmust el kell ítélnünk. Azonban legyünk készek arra, hogy a dömpinget is leküzdjük. Ebbe Weber úrnak igazat adok. Az iparpolitika azt is jelenti, hogy Európa a jövőben nem különféle kereskedelmi megállapodások alapján fejleszti az iparpolitikáját. Igazából egy tervezhető, világos elv mentén kell ezt megszervezni. És Thomas Friedman ezt úgy írta le egyszer a New York Times-ban, hogy az az ország, amely a leggyorsabban, a legmodernebben fejleszti az iparát, az fog vezető szerepet játszani a 21. században. Ez pedig az energia és nyersanyag hatékonyság. Legyen ez az innovációs politikánk alaphangja. Figereidó kolléganő kapja az utolsó szót. Obrigada, presidente. eu, eu aqui de... Köszönöm, elnök úr. Csak két rövid kérdésem lenne, rövid témát szeretnék említeni. Az első, milyen fajta ipart akarunk az Európai Unióban? Mi az a szerep, amit országaink kaphatnak az ipari ágazatokban? A jelenlegi helyzetre gondolva, meg a jövőre is gondolva. Az én hazámban nagyon sok uh, ipari delokalizáció fordult elő, és uh, folyamatosan tömeges elbocsátásokra kerül sor, több száz, több ezer dolgozót bocsátanak el egyszerre azért, mert az ipari vállalkozások kivonulnak a hazámból, Ázsiába, Észak-Afrikába költöznek át. Kezd eltűnni az ipar hazámból. És ez nem csak a hagyományos ágazatokra igaz, mint a textilipar, cipőipar, hanem az autóiparra is igaz, autóalkatrészgyártásra, elektromos, elektronikus alkatrészgyártásra is. Tehát több ágazatot érint ez. Az a kérdésem, hogy mi a helyes stratégia? Létezik ilyen stratégia? Hogyan tudunk harcolni azért, hogy megfelelő stratégiával meg tudjuk védelni az ipart és a állásokat. Esetleg most Turek úr kap szót, hiszen gondolom, hogy néhányan tőle is kérdezek. Hölgyeim és uraim, egy perc figyelmet kérek még. Köszönöm. Minden esetre észrevettem, hogy nagyon nagy érdeklődést keltett ez a téma. Utalnék arra is, hogy az iparpolitika csak egy azon hét téma közül, amelyek az innovációval összefüggnek, és amelyeket ebben az összefüggésben kell kezelnünk. Tennék egy javaslatot. Munkatársaim, Bergman úr és Rögner asszony eh, egyénileg eh, válaszolnak majd a kérdések feltevőinek a szavazás után. Tehát a szavazás után rendelkezésükre állnak, és megadják a válaszokat. Szerintem így rövidre zárhatjuk a vitát. Ó, köszönöm szépen, nagyon hasznos javaslatot hallottunk. Azok a kollégák, akik konkrét kérdést tettek fel a bizottságnak, a szavazás után személyesen is feltehetik ezt. Tehát ez szerintem nagyon gyakorlatias. Köszönöm szépen. Ismét vitázunk erről, és mára ezt a pontot lezárjuk. Most akkor áttérünk a szavazásokra. Kedves kolléganők, kollégák, Yeah. Ja, meine Damen und Herren, darf Sie... Hölgyeim és uraim, foglalnak helyet. Ja, meine Damen und Herren. Hölgyeim és uraim, megkérem, foglaljanak helyet. És egy kis figyelmet is kérek hogy szavazhassunk. Nincs óriási szavazási tömegünk, de azért néhány dologról szavazunk. Ha megengedik, az első az európai szabványosítás jövője. És szeretném Bütikófer előadónak megadni a szót, hiszen segítségével megakadályozhatunk egy új vitát, de azért két-három mondatot adok neki. Köszönöm, elnök úr! Mindenek előtt Kosusnyik kollégát üdvözölném, aki a IMKO bizottságban a téma előadója. Utána szerettem volna utalni arra, hogy a nyomtatott verzióban, tehát a, kom, a négyes kompromisszum nyomtatott verziójában olyan szöveget olvashatnak, amely nem aktuális. Tegnap a frakciók között született egy megállapodás egy változtatásról, tehát a kollégák ne ijedjenek meg, szóban majd előadom a témát. Köszönöm szépen, és hogyha megengedik, akkor most Kozsusnyík úrnak egy fél percre átadnám a szót. Bizodá? Eh, děkuji, pane předsedo. Já nebudu za... Köszönöm szépen. Nem szeretnék vitát nyitni, csak köszönetet szeretnék mondani Bütikófer előadónak. Nagyon jól működtünk együtt, és a mai szavazás során pedig az önök bizottságának az eredményeit is figyelembe veszük, és az IMCO ülésen, pedig az önök módosítóit is szeretnénk beledolgozni a javaslatban. Az európai szabványosítás jövőjében nagyon fontos, hogy olyan szabványok, szabályok legyenek, amelyek lentről építkeznek. Az a lényeg, hogy az európai ipar versenyképes normákat kapjon. Most akkor szavazunk. Tehát van egy egyes kompromisszumos javaslat. Ki támogatja? Elnézést, elnézést, elnézést, elnézést, hibáztam. Tehát az egyes módosító. Mellette? Ellene? Tartózkodás? Igen. Az első kompromisszum mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. A hatos módosító mellett? Ellen? tartózkodás, elfogadtuk a hetes mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Kilences mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenegyes mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk 12-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk 13-as mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 29-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 19 mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes kompromisszum, elnézést a 24-es, a 24-es Cikau asszony módosítója. Köszönöm, eh, elnök úr. Lenne egy szóbeli módosítom hozzá, tehát az in global competition-t hozzáfűzzük a szöveghez. Igen, tehát akkor a 24-es a szóbeli módosítóval együtt szavazunk. Igen, nem, tartózkodás, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes módosító, Bütikófer úr,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 disagreements in the setting of standards. Tehát ez a négyes kompromisszum korrigált formája ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. Jelezték, hogy az összes többi módosítót blokkban szavazhatjuk meg két kivétellel. Tehát itt a 40-es és 42-es a kivétel. Tehát akkor az összes módosító, hát ez egy kiváló javaslat, egész lelkes vagyok. Tehát a 40 és a 42 nélkül az összesről szavazunk mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtó. Ezzel kettő marad, az ötös kompromisszum, tehát az ötös kompromisszumról azért szavazunk. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Akkor a 40-esről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, és a 42-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor a hatos kompromisszumról szavazunk most. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor elektronikusan szavazunk most. A néppártnál négyen többen vannak. Itt nagyon különleges szaporodási formának lehetünk tanulni. Zárom a szavazást. De hát nem vagyok feltétlenül ellene, de most lezárom a szavazást. Még egyszer kell szavaznunk, egy kis hiba történt. Ismét a végszavazás, elektronikusan megnyitom, zárom, az eredmény pedig nyilvánvaló. Gratulálunk Világos eredmény. Elnökként nem értékelhetek, de nagyon tetszett nekem ez, ahogy eh, megcsináltuk. Ezt megismételhetjük. A következő szavazás egy kicsit könnyebb lesz, mert erről már szavaztunk. Itt a földgázellátás biztonságáról szavazunk, itt csak egy szavazás van, és pedig eh, ki támogatja a javaslatot? Elektronikusan csináljuk rögtön, elektronikusan megnyitom. Egy szocialistával van több. És egy néppártival is több van. Ah, már megtanulták ők is, hogy lehet szaporodni. Lezárom. Rendben. Világos eredmény. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Ez lett volna a szavazás. Köszönöm. És így rögtön áttérhetünk a következő napi rendi pontra, a 13-asra. Aki elmegy a szavazás után, tegye ezt zörgés, csörgés nélkül, hiszen akkor rögtön folytathatjuk. Nagyon sok projektünk van még együtt, és ha megengedik, a 13-as pontra térünk át, a kutatási keretprogramok végrehajtásának egyszerűsítése. Liebe Kollegen, Kedves kolléganők, kollégák, kérem, kérem, legyenek csendesek, hiszen Carvalho asszonyt hallani is szeretnénk. Elkezdhetjük? És uh, aki szeretne elmenni, csöndben tegye meg. Müssen wir überlegen, ja? Okay, we start. El, elkezdjük. Kárvajó asszony még átköltözik, kis költözködési intézkedések. Also wir haben noch van még néhány témánk ma és koncentrálnunk is kell. Carvalho kolléganő. President, ladies and gentlemen, good morning. Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim, mindenkit üdvözlök. Először is eh, szeretném kiemelni, hogy milyen extenzív egyeztetést eh, folytatunk a jelentés elkészítése során. Konzultációs folyamatot szerveztünk, és nagyon pozitív válaszokat kaptunk ennek során, amiért nagyon hálás vagyok. a tudományos és üzleti világ számára nagyon fontos ez a jelentés, és pontosan időszerű, hiszen értékeljük a hetedik keretprogramot, és kezdődik az előkészítése a nyolcadik keretprogramnak. Négy fő aspektust ír le a jelentés, ezeket szeretném most is bemutatni. Az első az administratív és pénzügyi egyszerűsítés. Második a minőség, hozzáférhetőség és átláthatóság javítása. Harmadik, néhány javaslattal élnék e, szinergia tekintetében a programok és eszközök között. És végül szeretnék néhány szót szólni a jövőbeni 8. keretprogramról. Először is pragmatik megközelítés, pragmatik elmozdulás az administratív és pénzügyi egyszerűsítés irányában két olyan aspektus van, amit a jelentés kiemel. Általános elvek, konkrét ajánlások. Az általános elveket illetően a jelentésben kiemelem, hogy az egyszerűsítés az érdekelt felek érdekét szolgálja. Stabilitást, jogbiztonságot kell garantálni. bizalom alapú és kockázatot elfogadó megközelítést kell alkalmazni, ugyanakkor az eljárások szigorúak kell, hogy legyenek a állami támogatások tekintetében. Például javaslom, hogy a kedvezmények számára engedjék meg, hogy a normál üzletvezetési és számviteli elveiket alkalmazzák. A fő cél az ajánlások szintjén, hogy egyszerűbbek, egyszerűbbek legyenek az eljárások, és átláthatóbbak. Ez azt jelenti, hogy pontosan meg kell határozni, hogy mit kell megváltoztatni, hogyan, mikor, és milyen sebességgel. Másodszorban további egyszerűsítése van szükség a módszerek az alapok felhasználása területén például költségszámítási módszerek egyformák kell, hogy legyenek az egyes programokban és az egyes eszközök tekintetében. Végül átláthatóságot kell biztosítani, pontosítani kell a definíciókat, például általány összeg, elfogadható kocka, költségek, adók. Ezeknek a definíciója rendkívül fontos. Hasonló módon fontos, hogy támogassuk a konszisztenciát, az összes bizottsági részlegen belül javítani kell a minőséget, a hozzáférhetőséget és az átláthatóságot. Itt három konkrét témát említek. Általánosságban támogatom azt, amit tudományos alapú megközelítésnek nevezek. Ez a megközelítés támogatja hogy a pénzügyi ellenőrzés egyszerűbb legyen, és így az eredmények jobbak lehessenek. Az eredmény meg, alapú megközelítés, amit a bizottság javasol, bizonyos előnyökkel rendelkezik. Ugyanakkor az eredmény alapú megközelítéshez egy próba időszakot kell lefolytatnunk, azért, hogy láthassuk, hogy ez hogy működik, hogyan kell az eredmények eh, definícióját alkalmazni. Ezt a kísérleti időszakot eh, demonstrációkkal, technológiai projektekkel kell megvalósítani, jelentős kihívásokat felmutató területeken. Javaslom azt is, hogy eh, a bizottság általi magas bizalmi díjakat használjuk, melyet pünt például az Európai Kutatási Tanács esetében. A föl kell gyorsítani a végrehajtást. Ez azért is fontos, mert a tagállamoknak meg kell tartaniuk az ellenőrzési kompetenciáját, főleg a védelmi és biztonsági projektek esetében, illetve olyan esetben, amikor etikai aspektusai vannak a projekteknek. Támogatom a kétszintű megközelítést az eljárások tekintetében, úgy, hogy az értékelés a kezdeti időszakban teljesen mélyreható legyen. Javaslom az értékelések teljes eh, integrálását egy eh, platformba. Ez eh, használó, felhasználó barát kell, hogy legyen, és ugyanazt a platformot kell, hogy használja az összes bizottsági szolgálat és ügynökség. A programok és eszközök közötti szoros együttműködés tekintetében biztosítani kell a rugalmasságot, egységes értelmezésre és szabályos eljárás végrehajtásra van szükség. Ugyanakkor ez támogatja a harmonizációt is az összes érdekelt EU testületek tekintetében. Végül a jövőbeli 8. keretprogram tekintetében szeretném kiemelni a következő három aspektust. Adminisztrációs egyszerűsítés, ez központi prioritás kell, hogy élvezzen a 8. keretprogram esetében. Véleményem szerint az eszközök számát csökkenteni kell, fokozottabb koordinációt kell ezek között kialakítani a nyolcas keretprogramnál figyelembe kell venni az innováció teljes láncát, alapkutatástól, technológiai fejlesztésen keresztül, demonstráción keresztül, az eredmények értékelésén és felhasználásán át egészen a piaci értékesítésig. Ehhez megfelelő egyensúlyt kell kialakítani, jó egyensúlyt a fentről lefelé történő és alulról fölfelé történő megközelítések tekintetében meg vagyok arról is győződve, hogy a nyolcadik keretprogram további nemzetközi esítésére van szükség. Ez természetesen a fejlődő országokat is magába kell, hogy vonja. Köszönöm szépen a figyelmet. Nagyon szépen köszönöm. Képviselő a 12 hozzászólásunk lesz, és hogyha még a többi napi rendi pontot is ö, szeretnénk tárgyalni, akkor meg kell állapodnunk abban, hogy lehetőség szerint összeszedetten beszéljünk. Először az árnyék jelentések felelősei kapják meg a szót, de már az első is gondoljon arra, hogy az utolsónak is kell még idő. Az első hozzászóló következik, Madaura asszony. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Köszönöm Valóban, ahogyan a jelentés készítője nagyon helyesen mondta, az egyes keretprogramok 84 óta jelentős fejlődésen mentek keresztül, egyre több területet sikerült bevonni, egyre több forrását rendelkezésre, ez pozitív de nagyon bonyolult volt, ami a programban való részvételt illeti, hogy egy programot, projektet be tudjanak terjeszteni, így ez komoly kockázatokkal is járt, és nagyon helyes, hogy foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Először is szeretnék gratulálni Carvalho asszonynak, mert ebben a jelentésben példaértékűen, átfogóan figyelembe vette a tudományos közösség elvárásait, a parlament hozzáállását, a bizottság gondolatait, valamint eh, az iránymutatásokat, eh, amelyeket a szemináriumon hallottunk, amelyet februárban a spanyol elnökség szervezett. Tehát eh, megnézzük, hogy milyen cselekvési lehetőségek vannak, és azt, hogy eh, hogyan lehet folytatni eh, ezeket a eh, megbeszéléseket tekintettel a következő pénzügyi tervre és a nyolcadik keretprogramra, ahol az egyszerűsítés az egyik legfontosabb cél. Fontos hangsúlyozni, és ezt Gárvájó asszony meg is tette, hogy a Jövőre vonatkozó intézkedések mellett számos egyéb egyszerűsítésre lehet szükség, amelyeknek lehet, hogy nem olyan nagy a horderejük, de ezeket már most figyelembe lehetne venni a mostani keretprogram során is, és hát természetesen ezzel elő lehet segíteni a részvételi lehetőséget a programban. Ez szerepel Carvalho asszony anyagában, egy nagyon teljes jelentés ez, és ezért gratulálok hozzá. Én a frakciómban arra szorítkoztam, hogy csupán néhány módosítót dolgozzunk ki, és ezzel kapcsolatban mondanék néhány szót, ha megengedik. Azt hiszem, hogy ez jogos érdek, hogy őrizzük meg az unió pénzügyi érdekeit, tartsuk a szem elől, de nem csak erre kell koncentrálni. A kutatásban arról is szó van, Ugye, hogy néha kockázatos a tevékenység, nem jelezhető előre, hogy mi lesz az eredmény. Nem előre látható, és én meg vagyok győződve arról, hogy a tudósok és az értékelők munkája elősegíthető, hogyha a jogi szempontokat is kidolgozzuk, és ezek az intézkedések, amelyeket példaként hallottunk, nagyon jók és lehet még bővíteni, meg kell nézni a hiba határt, illetve a hiba koncepciót, hogyan értékeljük ezt, és hát meg kell tudnunk mondani, hogy hogyan is nézen ki a számviteli eljárás, és hogyha egy ex ante ellenőrzést is be akarunk vezetni, akkor azok, akik először vesznek ebben részt, vagy nagyobb kockázatnak lehetnek ítéve, ott nagyobb védelmet kell biztosítani, és jó lenne, ha a bizottság is tisztázná, hogy hogyan nézzenek ki az egyes normák, ezeknek a rendelkezéseknek mindenkire vonatkozniuk kell tovább kell adni az információkat az audit eljáráshoz, és hát meg kell nézni, milyen előnyei vannak a haszonélvezőnek az ex ante módszer segítségével. Tehát ezeket könnyű megvalósítani, és ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy a játékszabályok a már folyamatban lévő munkáknál megváltoztathatók, de azt jelenti, hogy sokkal jobb eredményeket érhetünk el 2013-ig. Elnök úr, szeretnék köszönetet mondani a belga elnökségnek, illetve gratulálok ahhoz, hogy kezdettől fogva foglalkoznak ezzel a kérdéssel, és holnap is lesz egy szeminárium, amelynek a témája az egyszerűsítés. Ez tehát azt jelenti, hogy a belga elnökség is magáévá tette az ügyet. Köszönöm, Márka Kisz kollega. Köszönöm szépen. Nem is lehetett volna jobb jelentéskészítő találni, mint Kárvájó asszonyt, aki a szakmát képviseli, kiváló, pontos, nagyon jól felkészült, a legrészletesebben tárgyalja a kérdést, úgyhogy csak gratulálni tudok, és meg kell, hogy köszönjem a rendkívül jó együttműködést. Az egyszerűsítés az nem egy önmagáért való cél, fontos, de két dolgot kell ezzel elérni. Először is növelni kell a részvételt, erősíteni kell. Világos, a keretprogramban az érintettek részvétele, a KKV-k részvétele csökken és láthatóvá kell tenni az EU-ban folyó kutatást. Nem látható, nem tudjuk, hogy milyen értéktöbletet hoz ez ezért az egyszerűsítési vita során az alapkérdésre is ki lehet térni, miért kell ez a kutatás, mivel én a költségvetés ellenőrzésével foglalkozom, mi költségvetési szempontból is fontosnak tartjuk az egyszerűsítést. Amit Karvajó asszony mond, és amit mi is támogatunk, az egy paradigmaváltás ne az adminisztráció álljon előtérben, hanem a tudományos eredmények legyenek a legfőbb kérdés és az Európai Kutatási Tanács bizonyos alapelveket meg is valósított már. De meg kell, hogy egyezzük, és itt kell a bizottságot sürgetni, hogy legyen nagyobb a koherencia. Az nem lehet, hogy a különböző főigazgatóságok ugyanazon a kutatási területen különböző terminológiát használnak, különböző könyvelési rendszert. Ez nem megy, a folyamatokat valóban egyszerűsíteni kell. A single audit nagyon fontos dolog, azonban ez a bizottságtól azt várja el, hogy legyen egy szolgálati hely, amely az egész bizottság nevében elvégzi ezt a munkát. Egy jogi biztonságra, tisztánlátásra van szükség. Ez az ex post vizsgálat nem fogadható el, különösen a kisebb résztvevők esetében. Elfogadhatatlan, hogy utólag módosítanak szabályokat. Ez nem lehet, ez nem maradhat így a jövőben. Kevályó asszony beszélt a lámpszámokról, az általányokról, és itt ezt támogatni kell, ez a paradigmaváltás. Arra is gondolni kell, hogy az idő is nagyon fontos tényező. Néhány projekt csak 200 nap múlva kapja meg a pénzt, van, aki csak 500 nap múlva. A különbség nem magyarázható. Ezt is ö, ö, magyarázni, meg kell tudni magyarázni. Számítógépes programokra van szükség, megfelelő IT támogatásra ez a helyes út, ahogy ezt hallottuk is. És ö, úgy van, hogy, és ezt Madurell asszony is elmondta, hogy a hibamarzsokról is el kell gondolkoznunk. Tehát ö, kockázat orientált megközelítés kell, és ez a kétszázalékos cél nem rögzíthető adminisztratív módon, kreatívan, okosan kell eljárnunk, különben az értéktöblet nem jelentkezik a kutatásban, és a kutatók majd elköltöznek a világ egyéb térségeire, főleg Ázsiába. Köszönöm szépen. Lambert kollégája szó. Köszönöm szépen, én is csatlakozom a kollégákhoz, és gratulálok a jelentés készítőjének ezért a kiváló jelentésért. Nem ismétlem meg azt, ami már elhangzott, két dolgot szeretnék csupán hangsúlyozni. Először is az eredményorientált megközelítést. Ez nagyon fontos. Arra kell törekednünk, hogy, hogy az eredményt nézzük, de nem szabad exante megmondani, hogy mit várunk a kutatóktól, mert a kutatás az sokszor teljesen váratlan területekre vezet el, és akkor, hogyha eredményorientált módon dolgozunk, nem tudom, hogyha egy ITER projekt megfelelne a követelményeknek, mert ennek az outputja valami olyasmit jelent majd, amit még nem ismerünk, csak reményeink vannak, de senki nem tudja, hogy mi lesz ebből. Tehát ebben az értelemben, hogyha ezt az elvet alkalmaznánk, akkor az ITER sem lenne befogadható a keretprogramban. És én biztos vagyok abban, hogy Odi asszony is majd reagál erre. Két fő programunk van, amelyek teljesen kikerültek az ellenőrzés alól a költségvetés szempontjából. Karvajó asszony beszélt a nyolcas keretprogramról. Nem tudom, valaminek szerepelnie kellene talán a jelentésben, hogy korlátozzuk azt a lehetőséget, hogy így a projektek így kikerüljenek a kezünkből a Galileo, az ITER, nem tudom, hogy hány százalékkal emelkedett meg a költség szint. Szóval többnyire a tagállamok azt mondják, hogy nem adjuk a több pénzt meg, és meg kell találni valamilyen módon annak a lehetőségét, hogy a projektek tovább menjenek úgy, hogy elveszünk pénzt más projektekből ugyan abban a fejezetben. Ez így nem megy, és a jelentésben szerepelni kellene, hogy hogyan próbáljuk ezeket a lehetőségeket behatárolni, korlátozni. Ugyanis nagyon sok projekt azért szenved, mert van ITER meg Galileo, és ez nem pozitív szerintem, hanem valahogy úgy kellene ezt megfogalmazni egy rendelkezésben, amelyben javaslunk valamit, hogy ezt elkerüljük. Mert ez tényleg csak menedzsment kérdés, és hát szóval itt ugye tudjuk, hogy az Unió arról híres, hogy túlságosan nem jó a pénzkezelésben, és bizony ez nem kelt jó benyomást a bolgárokban sem. Köszönöm. Fort kolléganő. Köszönöm szépen, és köszönöm a jelentést, és tényleges köszönetet szeretnék mondani én is a többiekhez hasonlóan. A konkrét megjegyzéseim az egyszerűsítése kapcsolatban Ugye itt a tízes pontban a számíteljárásokról beszél, és a tizennegyedik pontban az én tapasztalatom is megerősíti azt, hogy minél egyszerűbb az eljárás, annál sikeresebb lesz a program, és itt akár földrajzi távolságról is szó lehet. És köszönöm, amit mondott a nemzetközi esítésről. Ezt a témát én is fel szoktam vetni a viták során, illetve a vezető egyetemeink előtt, akiknek különösen fontos ez a kérdés, úgyhogy köszönöm szépen, és örülök, hogy ezt említette. Köszönöm hasonló módon, hogy a piachoz való közelséget is említi. Számomra Legalábbis amit én látok, hogy a verseny hátrány Európában, ugye itt nagyon jó a kutatás, de az innováció szintje már nem vagyunk olyan jók, és nem tudjuk kijutatni a piacra a termékeket. A, lehet, hogy a parlamentben máshol kellene ezt megvizsgálni, kockázati tőke, közbeszerzés. Uh, hogy ezek is a kezdő, indító löketet meg tudják adni. Úgyhogy esetleg néhány mondatot lehetne említeni erről is, hogy a következő szintet az innovációhoz hogyan lehet elérni. Számomra ez kulcsfontosságú a jövő szempontjából. Nagyon bonyolult a 7. keretprogram, és tényleg problémák merültek föl, és nem feltétlenül érte el a célját, nem mindig találtunk bölcs megoldást. Úgyhogy szeretem, tetszik nekem az a megoldás, amit mondott, hogy felülről lefelé, de alulról fölfelé történő megközelítést is alkalmazni kell. Bár nagyon sok időt töltöttem azzal, hogy, hogy hangsúlyozom, hogy az átláthatóság nem megfelelő, fontosnak tartom, hogy az elszámoltatás és az átláthatóság jó legyen, de ugyanakkor a költség haszon elemzést is figyelembe kell venni, és látom, hogy ön erre is gondolt biztosítani kell azt, hogy megfelelő legyen az ellenőrzés, de azt is, hogy ne legyen túl bonyolult az eljárás. Az én választókörzetemben négy auditot folytattak egy időben, és ez nem volt nagyon kellemes helyzet. Köszönöm szépen a jelentést. Danke, Frau Kollegin Matthias. Köszönöm, Matthias kolléganő kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Quero dar os meus parabéns à, à deputada Graça Carvalho pelo excelente trabalho que realizou. Uh, pra... Szeretnék gratulálni Kavályó asszonyhoz a kiváló munkáért. Ez egy egészen kiváló munka volt, és példaértékű anyagot terjesztett elő valóban figyelembe vette az árnyék jelentés felelőseinek ajánlásait, mindent figyelembe vett, és ez tényleg példaértékű. Nagyon fontos, hogy tudjuk, lássuk, hogy az egyszerűsítés az, az egyik legfőbb cél, amit szem előtt tartunk, és a módosító indítványok, amelyeket a jelentés készítője bemutatott, ebbe az irányba mutatnak. Nagyon fontos, hogy az egyéb dimenziókat is hangsúlyozzuk. Felhangzott már néhány kérdés, én is szeretnék egyet megemlíteni, mert fontos. Ez pedig a 23-as ponttal kapcsolatos. Ebben a pontban a finanszírozásról van szó, és itt az eredmény orientáció a kulcs szó. Ezt is hangsúlyozták a kollégák, az ITER is említésre került már. Úgyhogy nem szeretném én még egyszer elmondani azt, amit már hallottunk, hogy miért olyan fontos ez a pont, itt arról is szó van, hogy a bizottság nem mindig mondja meg, hogy milyen időkeretben kell elérni az eredményeket. És persze számos korlátozó tényező szerepel itt, és Lamberts kollega is említette, de nagyon ügyelni kellene szerintem arra, hogy vegyük figyelembe, nézzük meg, hogy milyen veszélyek jelennek meg, hogyha a finanszírozást így határozzuk meg, hogy a tényleges költségek az eredményhez igazodnak. Nem szeretném, hangsúlyozom, megismételni, amit már elmondták a kollégák, de azért három általános kérdést megemlítenék. Az egyszerűsítés fontos, de természetesen az európai kutatási térséget is erősítenünk kell. Itt még nagyon sok potenciál vár kihasználásra, és egy ilyen fontos folyamatban biztosítani kell azt is, hogy az előfeltételek legyenek adottak, hogy mindenki hozzáférjen ehhez, a kutatók az egyes tagállamokban, a kutatási központok, és így lehetne ezeket a pénzeket jobban elosztani osztani. Elfelejtik gyakran a, a gazdasági térség kapcsán, és ez lehet, hogy ellentmondásos, ugye, hogy itt most túl megyünk az európai határokon, de ha ö, egyszerűsítünk, akkor ö, figyelembe kell venni ennek során a nemzetközi hálózatokra és, és ezt az elvet alkalmazni ö, ö, kell tudni arra is, amit remélünk, amit elvárunk a gazdasági, illetve kutatási térségből. Végül pedig az európai kutatásnak nem lehet sikere, ha az alapkutatást nem vonja be. Tehát nagyon fontos az innováció, az alapkutatás és az alkalmazott kutatás. Ne menjen semmi veszendőbe és az alapkutatást is tehát be kell vonni, mert ez egy állandó, konstans tényező, és ez adhatja valóban az európai gazdasági térség erejét. Köszönöm szépen. Ma hallottuk az árnyék jelentések felelősét, még kilenc hozzászólunk van. Elmondom még egyszer, hogy nagyon jó lenne, hogyha egy kicsit tömörítenék a mondandójukat. Brezina kolléganő az első hozzászóló kollega. Köszönöm szépen ezt a jelentést. Látszik, hogy a jelentés készítője ismeri a kérdéskört. Számunkra világos, hogy az administratív terület nagyon nagy terhet jelent a kutatás számára. A raportőr azt mondja, hogy olyan szabályozást kell alkalmazni, amely az ellenőrzés és a bizalom között egy egységes, illetve egy, egy ö, egészséges egyensúlyt ö, biztosít. Én nagyra értékelem a hetedik program óvatos megközelítését, de sok mindennel egyetértek, mint például az indirekt költségek kiszámítása, egyetemek, kutatóintézetek, vagy éppen az ipar esetében. Ugye ez különböző lehet, különösen ha konzorciumokról van szó, vagy tudományos díjak is ott vannak a háttérben. Tehát meg kell indokolni, hogy hogy miért fontos az eredményorientált megközelítés. Miért tudja ez növelni a tudományos színvonalat? De hát ez csak egy apróság. Ezt a jelentést nagyon értékes anyagnak tartom azért is, mert ugye közeledünk a hetedik keretprogram köztes mérlegének megvonásához, a mid-term reviewhoz, és a nyolcas keretprogramot is hamarosan kidolgozzuk. Ek kolléganője a szó. Én is szeretnék köszönetet mondani, és gratulálni a kiváló jelentéshez. Néhány konkrét témát szeretnék említeni, ahol nagyon egyértelműen kell, hogy fogalmazzunk a bizottság részéről. A saját kezdeményezésű jelentés az alapja annak a vitának, amikor megnézzük, hogy mi történt a, a hetedik keretprogrammal, a köztes ellenőrzés, és hogyan tervezzük a nyolcadik keretprogramot. Nem csak tudományos szempontból kell a megközelítést meghatározni, hanem az auditálás szempontjából is. És tényleg nagyon furcsa, hogyha pénzt kérünk azra, hogy A-tól B pontra egy taxiköltséget fedezni tudjunk, akkor azt látjuk, hogy és ha azt látják, hogy olcsó busszal, akkor sincs lehetőség a buszt választani. Ilyenfajta ellenőrzéseket kapunk a kutatási programok esetében. Valaki egy egyetemen dolgozik, és megpróbál egy ilyenfajta programot kezelni, hát ez lehetetlen feladat. És ezt a nagy egyetemek nehezen vesznek részt ebben, és ez is ezt bizonyítja. Hogyha az ipari részvételt nézzük, akkor ez folyamatosan csökken, pedig éppen az lenne a célunk, hogy az ipari tevékenység aktívabb legyen Európában kutatás területén. Aztán azt is láttuk, hogy amikor az ADI standardokat, vagy elszámolási standardok a projekt idején változnak, ugye, vagy még mielőtt a végső ellenőrzése sor kerülne. A felelősök számára ez egy elviselhetetlen probléma, és ez is elriasztja az embereket a részvételtől. Aztán van egy végső dátum az auditra. Egyébként kértem azt is, hogy egyfajta végrehajtás legyen, hiszen nagyon sokféle végrehajtás van most, az adó problémáját meg kell oldani. A nagy kutatási programok esetében akár egy évbe is telhet, amíg a szellemi tulajdonjog problémákat megoldjuk. IPR szabványokra van szükség. Egy évre van szükség, amikor az ember tudja, hogy mit akar tenni, milyen lehetőségei vannak, mik a lehetséges eredmények, és az IPR tárgyalások elviszik az időt. Az elséges információs platformot nagyra értékelem, hiszen az egyik fontos problémája a KKV-knak pontosan ez. Végül van egy olyan mondat, amit szerintem pontosítani kellene, amikor az előadó azt mondja, hogy milyen a tagállami részvétel. Szerintem egyértelmű, hogy a tagállamoknak meg kell, hogy legyen a joga arra, hogy nem akarunk részt venni. De egyetemben kell fogalmaznunk, hogy másokat nem, mások részéről a részvételt nem akadályozhatják meg, és ezt szerintem pontosítani kell a végső szövegben. Emlékezzünk arra a vitára, amit az kutatásról folytatunk, nagyon nagy egészségügyi problémákat, diabétesz, egyebeket lehet ezzel megoldani, és ezért bizonyos tagállamoknak ez nagyon fontos volt, és voltak, akik nem akarták ezt a kutatást. Most nem akarok ennek a részleteibe belemenni, de említeném a nukleáris kérdés. Nem fogadhatjuk el, hogy a tagállamok megakadályozzák, hogy más tagállam egy bizonyos kutatási területen előrelépjen. Ezt pontosítani kell. Végül a tudás átadás és a kutatók mozgása. Hogyha egy projektet elkezdünk, akkor hogyha valaki átmegy egy másik egyetemre, akkor is meg kell, hogy legyen a joga, hogy folytassa ugyanazt a projektet. Köszönöm. Nibler. Angelika Nibler. Köszönöm, elnök úr. Először is csatlakoznék azon kollégákhoz, akik dicsérték a jelentést, kiváló jelentés lett. Kedves Karvajó asszony, főleg akkor, hogyha belegondolunk, hogy milyen rövid idő alatt kellett megírni. Tehát minden tiszteletem az előadói. Másodszorban egy általános megjegyzést tennék. Már egy ideje itt lehetek a parlamentben és ebben a bizottságban, is átéltem a hetedik keretprogramot, és emlékszem arra, hogy sokat beszéltünk az egyszerűsítésről, hogy hogyan eh, akarjuk a pályázatokat egyszerűsíteni, gyorsítani, bürokráciamentesíteni. Nagyon fontos az, hogy operatív módon is alkalmazunk azt, amit leírtunk. Tehát minden leírtunk, de nem nagyon látjuk, hogy sikerül ezt a gyakorlatban is átültetni. Tehát tegyük ezt meg még egyszer, és reméljük, hogy a bizottság és az illetékes ügynökség ténylegesen alkalmazza azt, amit írásban vállalt. A harmadik megjegyzésem az lenne, hogy a kutatási projektek vizsgálatainak az intenzitása függjön a projekt méretétől. Tehát egy kisebb kutatási projektnél is alaposan meg kell vizsgálni, hogy mi volt azonban esetleg nem olyan intenzitása. Tehát egy egy-két milliós kis projektet nem kell olyan intenzíven megvizsgálni, mint mondjuk egy 25 milliós projektet. Hát ott sokkal inkább ügyelni kell arra, hogy milyen eredményekkel jár a projekt, megfelele az elvárásoknak. Kérésem az lenne, és ezt nagyon szépen le is írta, a vizsgálat intenzitása függjön az adott projekt méretétől. Szerintem ez nagyon jó megközelítés, ezen kívül különféle kategóriákat lehet bevezetni a kockázat tolerancia tekintetében is. De mindenképpen támogatandó az, amit leírt. Utolsó megjegyzésem, néhányan szóltak a Galileóról és az Iterről is. Nem szabad itt a költségeket szabadjára engedni. Másrészt viszont el kell gondolkoznunk azon, hogy akarjuk -e ezeket a projekteket, vagy nem. És a parlament nagy többsége pedig támogatja mind a két projektet. A második megjegyzésem ebben az összefüggésben mindig is azt mondtuk, hogy ne egy államon belüli projekt legyen ez, ne kormányközi projekt, hanem európai projekt legyen ez. Ennek pedig az az előfeltétele, hogy az európai finanszírozást is garantálni kell. Mindkét projekt esetében meg kell néznünk a kormányzati struktúrát, és gondoskodni kell arról, hogy megfelelő projekt menedzselés történik. Az ITER-re is utalnék, hiszen nemrég volt itt a bizottságunkban vita erről. Tehát mindenképpen tovább kell finanszírozni ezeket a projekteket, és megfelelő tartalékokat is alkalmaznunk kell, hogy ezt a két projektet a jövőben is támogathassuk. Köszönöm. Cukalasz kolléga. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να προσθέσω και τα δικά μου συγχαρητήρια. Köszönöm, elnök úr. Gratulálok én is Karvajó asszonynak a jelentésért. Hiszen kiváló munkát végzett, és természetesen azon kollégáknak is megköszönném megjegyzéseit, akik hozzászóltak, és olyan témákra hívták fel figyelmünket, amelyek eh, nagyon lényegesek az európai kutatás és innováció számára. Nos, úgy gondolom, hogy eh, egy eh, jelentés feladata, hogy megmutassa a tényleges helyzetet. Ez a jelentés pedig megfelel ennek. Európában innovatívnak kell lennünk, és új hozzáállás szükséges a kutatás területén. Mindenképpen új perspektívába kell helyezni a dolgot. Tegnap délután alkalmunk volt, hogy az Atlanti óceán második, másik oldaláról is meghallgassunk valakit, hogy mi is a versenyhelyzete. Sokan azt mondták, hogy Európa már nem egy önálló kutatási térség, hanem Európa is egy nemzetközi kutatási térség része. Természetesen erre is fel kell készülnünk, hogy megfeleljünk az elvárásoknak, hogy felvegyük a harcot a kihívásokkal. Az amerikai szenátor mondta el nekünk tegnap, hogy nem megfelelő stratégiát alkalmazunk. És hogy nem csak bizottságokat, albizottságokat kellene felállítanunk. Azonban nem az a fontos, hogy egy amerikai mit mond. Az a fontos, hogy a mi Európánkban mi a helyzet. Hiszen egy olyan térséget szeretnénk, ahol a kutatás és a fejlesztés megfelelő helyértékkel bírnak még eh, nem találtunk lehetőséget, hogy eh, hogyan tudjuk a kutatási eredményeket eh, minél hamarabb gyakorlati alkalmazásba is átültetni. Hiszen hallottuk, hogy nagyon sok a kutatás, nagyon jók az eredmények, azonban egy rendelettel nem ültethetjük át ezeket az eredményeket a gyakorlatba. Azonban eh, gondoskodnunk kell arról is, hogy eh, a kutatói szabadság eh, és az ellenőrzés között is összhang legyen, hogyha már ellenőrizzük a kiadásokat. Hiszen a kutatóknak először meg kell kapniuk a forrásokat, utána pedig megfelelő módon gazdálkodniuk. Nekünk is ki kell alakítanunk egy megfelelő bizalmi stratégiát. És Karvajó asszony is utalt erre. Nagyon fontos a kutatók számára ez. Hiszen a források felhasználásának feltételei vannak. Köszönöm. Köszönöm, és köszönöm az előadónak is a munkát. Az az elképzelés, hogy más elbírálás alá kerüljenek a kis és a nagy projektek, szerintem megfelelő megközelítés. Nem csak a kiadásokat kell megvizsgálni, hanem az úgynevezett bevételeket is. Tehát az, hogy milyen előnyök származnak Európa számára ezekből a projektekből. És a könyvvizsgálóknak ezt is meg kell vizsgálniuk. Tehát, hogy milyen pozitív eredményt hoznak a finanszírozott kutatások. Természetesen a PR tevékenységet is eh, jobban kell hangsúlyozni. Nyolcadik eh, kutatási keretprogramban ügyelnünk kell arra, hogy a polgárok, az állam és kormányfők is eh, megtudják, hogy mennyire lényegesek ezek a keretprogramok. Az egyablakos rendszer már sokak szájából elhangzott, ez egy jó, hatékony rendszer, könnyebben lehet dönteni. Tehát, hogyha 6 hétig tart egy döntés, akkor ez sokak számára probléma. És az egy hónapon túli kifizetés is problémás lehet. El kell gondolkodnunk azon, főleg a kis projektek esetében, hogy rövidítsük a döntési időt, és rövidítsük a kifizetési időt, hiszen eh, a kis és középvállalatoknak ez nagy könnyítést jelentene. Ezen kívül a űrlapok szabványosítása is jó lenne. Tehát, hogyha lenne egy űrlap 23 nyelven, az nagyon hasznos lenne. Tehát hozzunk létre egy ilyet, és így mindenki tudja, hogy mondjuk a második sorban a cég neve áll, és így tovább. Szerintem ez eh, elősegíti az elektronikus kommunikációt is. Köszönöm. Köszönöm. Kolanska Bobinska kolléganő kapszul. E, dziękuję bardzo. Ja również bardzo chcę podziękować. Köszönöm. Szeretnék e, én is köszönetet mondani a jelentésért, hiszen ez a jelentés egy sor fontos problémára hívja fel a figyelmet. A kutatói társadalmat érintik ezek a problémák. A hetedik keretprogram szempontjából az egyszerűsítés esetén nagyon fontos, hogy már gondoljunk a nyolcadik keretprogramra. Vagyis azt kell, hogy kérjük a bizottságtól, hogy végezzen el egy elemzést, és próbálja megérteni, hogy hogy lehet, hogy bizonyos országok jobban hozzáférnek ezekhez a forrásokhoz, más országok pedig kevésbé. Az rendelkezésemre álló információk alapján úgy tűnik, hogy egyre fokozódik ez a különbség, egyre súlyosabb ez a probléma. Az új tagállamok kutatói egyre inkább megértik ezeket az eljárásokat. A jelentésünkben tehát kérni kell a bizottságtól, hogy készítsen egy ilyenfajta elemzést, hogy mi is lássuk, hogy mi okoz ezeket a különbségeket az országok között, milyen akadályokat ismer föl a bizottság a forrásokhoz való hozzáférés területén, és ebben milyen különbségek érvényesülnek a tagállamok között. Lengyelországban, de gondolom, hogy ez más tagállamra, más súly tagállamra is, tagállamokra is igaz, hogy amikor benyújtják a kérelmet a kutatók, akkor eh, át kell térni az eredmény alapú megközelítésre, ugye a korábbi költség alapú megközelítésre. Ezt problémásnak tartom, és ezt el is mondom, hogy miért. A finanszírozásnak ilyenfajta módosítása bizonyára támogatandó, de sok olyan igény, amit az új tagállamok nyújtanak be, alapkutatásra vonatkozik. Ezért pontosan meg kell határozni, hogy mik kell, hogy legyenek ezek az elvárt eredmények, illetve alapkutatás esetén ez lehet, hogy nem is lehetséges. Alapkutatás témájában a költségek azok, amik valójában ismertek, és hogyha eredmény alapú megközelítésre át akarunk térni, az csak bonyolítja a pénzügyi forrásokhoz való hozzáférést. Alapkutatásán nagyon nehéz előre megmondani a elvárt eredményeket. Természetesen a célokat meg lehet határozni. Vannak gazdagabb és vannak szegényebb intézmények, de a szegényebb intézmények gyakorlatilag nem fognak hozzáférni a költségtérítéshez. Erre konkrét választ kérek. Merci, monsieur. Köszönöm szépen, Odi kolléga. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani azért a hatalmas munkáért, amit az előadó végzett. Régóta vártuk ennek a munkának az eredményét itt is, meg a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban. ne bonyolítsuk a dolgokat. Igazából nagyon sajnálatosnak tartom, hogy az ITER eh, kicsit háttérbe szorul költségvetési problémákkal szemben. Ugyanakkor a kezelés nem volt megfelelő, a bizottság nem jól kezelte a nagy projekteket. A mai jelentéshez röviden szeretnék eh, hozzászólni. Ha egyetért az előadó, akkor eh, Szeretném, hogyha szerepelhetne egy módosító indítvány, amiben a múltbeli problémákat említjük meg. A jövőről beszélünk, de meg kell oldani a múltbeli problémákat is, hiszen ha ezeket nem tudjuk megoldani, akkor a bíróság elé fogunk kerülni, és um, még kevésbé leszünk népszerűek a tagállamokban, pont egy olyan időszakban, amikor a következő pénzügyi tervet készítjük, és ott is meg kell majd határoznunk európai szinten a kutatás erőforrásait. Esetleg egy olyan fajta módosító indítványról lehetne szó, ami azt mondja, hogy figyelembe véve az egyszerűsítési politikát, és ezt alkalmazva, célunk részben az, hogy a múltbeli problémákat is megoldjuk. Ezzel egy üzenetet tudnánk közölni a bizottsággal, azért, hogy az ellentmondásos auditok esetében meg lehessen oldani a múltbeli problémákat. Igen. Mészáros úr. Kutatási programjaink főleg az oktatás területén kibővültek az idők során, melyet a jó pályázati lehetőségeknek is köszönhetünk. Azonban figyelembe kell venni azt is, hogy ezekkel az új lehetőségekkel bővültek az adminisztrációval és az ellenőrzéssel kapcsolatos bizonytalanságok. Ezért is szükséges a szabályok és eljárások mihamarabbi összehangolása, akár már a hetedik keretprogram ideje alatt. De a nyolcadik előkészítésénél mindenképpen oda kell figyelnünk erre, melyet már a kutatók petícióval is kértek tőlünk. Az új rendszernek nagyobb bizalommal kellene lenni a pályázók felé, és a tudományos és innovációs értékelési folyamatok megerősítése mellett Figyelembe kellene vennie a pénzügyi és adminisztrációs folyamatok radikális egyszerűsítését. Természetesen mindenféle pénzügyi művelet bizonyos fokú kockázattal jár, de az ilyen kockázatok túlzott adminisztrációs ellenőrzése is csak növeli az egész folyamat összköltségét. Törekedni kell arra is, hogy kutatásaink vonzóak és elérhetőek legyenek a világ legjobb kutatói, az európai vállalkozók és az egyetemek számára hogy ezzel is a legnagyobb hatást tudjuk elérni, mind a források megtalálásánál, mind pedig az eredmények területén is. Összefoglalva, a rendszernek nagyobb kockázatszűrő képességgel kell rendelkeznie, amellett fokozottabb bizalmat kell, hogy tanúsítson a tudományos közösség iránt. Úgy gondolom, hogy a jelentés ilyen értelemben kiváló, megfelel ezeknek a követelményeknek, amiért nagy köszönet jár Carvalho asszonynak. Fontos lesz persze figyelemmel követni a gyakorlatba való átültetését is. Köszönöm szépen. Dank, kollégin Herzog. Nagyon szépen köszönöm, Herzog ő, kolléganő. Köszönöm szépen, elnök úr néhány megjegyzésem lenne a jelentéssel kapcsolatban. Először is gratulálok a raportőrnek. Azt hiszem, ez egy nagyon fontos jelentés, csak el kell döntenünk, hogy mit akarunk vele. Látni kell, hogy egyrészt fel kell készülni az FP8-ra, ezt mi koordináljuk, de jelentős változtatásokat kell előkészíteni a pénzügyi szabályozásban. Ha ez nem történik meg, nem tudunk előre lépni, és így nem lehet eh, már most eh, ígérgetni a kutatóközösségnek. Ez csak akkor valósulhat meg, hogyha a pénzügyi szabályozás megváltozik. Ezt illetően amikor a, a pénzügyi terven dolgozunk, akkor a kodecíziós eljárás érvényes, és itt nagyon komoly szerepe van a kokobunak. Minden szabály az a kodecízió során, az együttöntés során kell, hogy megszülessen. Úgyhogy a kérdés az, hogy Mit mondunk a Kokobuban a kollégáinknak, akár ugyanabból a frakcióból? Hogyan érvelünk? Hogyan győzzük meg őket? Különben nincs értelme erről beszélni. Beszéltem már a zöld frakcióban, az önkölagáival, Greszle asszony, és itt kell megfelelő módosítókat előterjeszteni. Hát mi Odi úrral tagok vagyunk ebben a bizottságban, de ketten ezt nem tudjuk elvégezni, ezt a feladatot. Egy más dolog. Sokan említették a Galileót és az itert. Látni kell, hogy ez nem kutatás kérdése, hanem költségvetési kérdés. És azért van ez az FP7-ben, mert a pénzügyi terv, a többéves pénzügyi terv nem módosítható már. És ez volt a legjobb hely, ahol elhelyezhettük ezt a két nagy projektet. Tehát nem kell a dolgokat keverni. Ezek nem részei az alapkutatási programoknak, más jellegűek. Erre kitérek majd a következő pontban. De meg kell nézni, hogy mennyi pénz van az FP7-ben. Az unió költségvetése ugye 142 milliárd euró nagyjából ebből 8,5 milliárdot fordítanak kutatásra és a 142 milliárd az csak 1 százaléka az európai GNI-nak, tehát akkor 0,006 százalék az, ami az európai GNI-ból a kutatás rendelkezésre áll. Tehát lehet ebből a 0,006 vagy 7 százalékból valamit elérni? Tehát ez költségvetési kérdés, semmi köze a menedzsmenthez. Úgyhogy sokan itt nem arról van szó, hogy valamit jobban kell csinálni, hanem arról, hogy több pénzt kell kapni. És még egy dolog. Persze, van probléma a kutatás menedzsmenttel, az infrastruktúrát illetően, és minden, ami nagyobb, mint egy tagállam, de kisebb, mint 27, ugye, és hát ilyenek a nagy kutatási projektek. Van, hogy néhány tagállam részt vesz bennük, de soha nem mind a 27 Hát meg kell találni, hogyan tudjuk ezeket a programokat menedzselni. Különben nem leszünk képesek megcsinálni az itert, e és nem tudjuk elvégezni a projekteket. Tehát meg kell tenni a szükséges lépéseket ebbe az irányba, különben nem tudjuk a változást elindítani. Kicsit hosszabb volt, amit kellett volna, sajnálom. Köszönöm. Köszönöm. Clara de la Torre a bizottság nevében fog szólni. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a jelentés készítőjének, Kárvánó asszonynak, és hát a bizottságnak, hogy ilyen sok szempontot figyelembe vettek, és ilyen komoly támogatást adnak a bizottságnak Fontos, amit Herzog asszony mondott. Nem tudunk teljesíteni, hogyha ezt nem kapcsoljuk össze a pénzügyi ö, tervvel. A bizottság egyetért azzal, hogy a megvalósítás és a programok elindítása egy rendkívül komplex jelenség és ezt úgy kell kialakítani, hogy a harmonizáció jobb legyen. A bizottság ezt szeretné megvalósítani, és reméli, hogy a parlament ebben segít. Fontos a szabályok egyszerűsítése, a költségek kalkulációjánál, beleértve a költségeket összességében, illetve általány szintjén. A jelentés készítője elmondta, hogy hol van szükség változásra. A bizottság úgy gondolja, hogy nagyon prudens módon kell eljárni, ugyanis a stabilitás az fontos, az egyszerűsítés ellenére, de még van az FP7 keretében is lehetőség módosításra. Reméli a bizottság, hogy a társjogalkotó egyetért majd a változtatásokkal. Kaci Márka Kézford asszony és többen felvetették a kérdést, hogy milyen nehézségeket jelent a zéró tolerancia és az ellenőrzési szigor. és a szabályok ilyen módon történő alkalmazása. A bizottság megértést kér ebben. Nehéz helyzetben vagyunk. Soha nem értelmeztük a szabályokat retroaktív módon. Tehát a jelenlegi megközelítést kell alkalmazni, azt, amit a számvevőszék elvár, és ez a stratégia, a DESZ, az csak így érhető el a számvevőszék részéről. Tehát a bizottság szigorú szabályokat alkalmaz, köteles ezt tenni, sok ex post ellenőrzést végez. Ezt nem tetjük másképp jelenleg. Ez vonatkozik ránk jelenleg, ezek a szabályok. Na most a tolerálható hiba szinten fontos gondolkozni, és jó, és fontos, hogy a parlament, ahogyan önök is említették, támogatja azt a koncepciót, hogy más legyen a hiba mars ebben a politikában. De egy tegnap a Kokobu bizottság Paticello jelentését megszavazta, és azt hiszem, hogy a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság nincs teljesen összhangban azzal, amit itt hallottunk a tolerálható hiba másról. Úgyhogy Herzog asszony felszólítását kellene követni, hogy beszélni kell a kokobúbeli kollégákkal. A jelentés készítője hat hónapra akarja csökkenteni az ösztöndiakat. Egyetértünk, hogy nem költhetünk ilyen sok ö, ö, időt ö, a kifizetéssel, de tehát a kifizetés hat hónap legyen, de nem szabad elfelejteni, nem lehetünk túlságosan optimisták, meg kell nézni a tagállami rendszereket. Mindig több partnerű projektekkel foglalkozunk és sok esetben 12 hónapra van szükség ahhoz, hogy azt az adott ösztöndíjat biztosítjuk, biztosítani tudjuk és nem szabad veszélyeztetni az ellenőrzést, illetve az értékelési rendszert, mert ez része, ez teszi hihetővé, autentikusá az egészet. Tehát van jogos irritáció sok esetben a kedvezményezettek részéről, különösen az egyetemi szektorban az általánya az, amit sokan szorgalmaznak, de így vagy úgy nem lehet elkerülni a, a, az idő tényezőt, mert ez meghatározó. Tehát mi a jelenlegi költség alapú megközelítésről át akarunk térni az eredmény alapú megközelítésre Sokan elmondták, Lamber úr, Fordasszony, Ekasszony is, hogy ez a kérdés nagyon nehéz, nem mindenki ért egyet mindenben, de mi úgy gondoltuk, hogy ez a változás, ott, ahol tehát általányt fizetünk, ez elősegítheti a megoldást, itt nagyobb rugalmasságot tudunk biztosítani a konzorciumoknak az eszköz a kihelyezésnél. A jelentés készítője tudományközpontú megközelítésről beszélt, nem is annyira eredmény központúról. Ez fontos, ez biztosíthatja a rugalmasságot, és a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság ezt támogatja is. Tegnap ezt megszavazták. Látjuk, hogy milyen kockázatok vannak abban, hogy olyan rendszert akarunk, ahol eredmény alapján fizetünk, és ez az esetleges kockázatosabb projekteket nem részesíti előnyben, ez hátrányos lehet számukra. Meg kell nézni, hogy mit értünk azon, hogy eredmény a tudomány kontextusában, mert nem szeretnénk semmiképpen kockázatellenes megközelítést, vagy csak alacsony potenciálú programokat nem akarunk csupán ilyeneket támogatni, ahol minden előre látható. Néhány szó arról, amit a tanúsításról hallottunk. Nagyon szigorúak a szabályok, sokakat elbátortalanít, de ezek megfelelnek azoknak a paramétereknek, amelyek a számvitel szempontjából fontosak. Még egy szó Hallottuk, hogy különböző a teljesítménye az egyes tagállamokban. A bizottság végzett egy gyors elemzést. Nem adom meg a teljes magyarázatot, két dologra kell gondolni. Ha egy új tagállam csatlakozik, és elkezdenek együttműködni, dolgozni, akkor ott még más az eredmény. Tehát van egy tanulási folyamat, amit figyelembe kell venni. És van egy pozitív korreláció a nemzeti befektetés és a sikerráta között az FP7-es programban. Tehát, hogy mennyit biztosít az adott tagállam, mennyit fordít erre, és mennyire hatékony ott az FP7-es program. E között van összefüggés. Nagyon sokat beszéltem, de köszönöm a szót, elnök úr. Még egy rövid hozzászólás. Odi kollega, utána a raportőr asszony. Rövid leszek. 2007 óta beszélünk erről a témáról az Európai Parlamentben. Igazából a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság és az Ipari Bizottság véleménye között nincs eltérés. 2007-ben és 2008-ban a parlament két mentesítésről szavazott. A parlament megváltozott, a parlamentnek nincs itt hatája, ez nem így van. A parlamentnek az a szándéka, hogy a folyamatban lévő vitákat bölcsen, figyelmesen zárjuk le. A számbevőszöknek semmi köze az egész témához elnézést mert, illetve lehet, hogy ma meg kellett volna hívni elnök úr az állami számövőszék meg az elnökét, hiszen meghatároztak egy kétszázalékos arányt, nem tudjuk, honnan vették ezt, és amikor a jelentést benyújtották, akkor nem tartották tiszteletbe ezeket a feltételeket. Az állami számövőszéktől általános véleményt kellett volna kérni a bizottság teljesítéséről. Ezt nem tette meg éves szinten megteszi, de konkrét témákban nem. Elnézést, az egy kicsit zavar. Kérem, hogy az állami számomvészék emlegetését most már ne alkalmazzák. A Költségvetési Bizottság figyeli az Európai Bizottság teljesítését, de nekünk az a fontos, hogy a tagállamokat tudjuk arról biztosítani, hogy a kutatás európai szintűvé válik. Azok a mechanizmusok, amelyeket önök ellenőriznek, azzal népszerűt lenné teszik az Európai Uniót az állampolgárok előtt ne hozzák fel mindig a kétszázalékot és az állami számvőszék témáját. Oldják meg a módbeli problémákat. Persze, bizonyos szabályokat tiszteletben kell tartani. Mi azt kérjük, hogy bölcsen alkalmazzák a szabályokat. Az önök ellenőrzést végző feladatai hívás módon léptek fel. Igazából az egy harmadáról van szó az eseteknek, és nem pontosan olyan arányokra, mint amik, amiket önök említenek, független módon kellene a számítani ellenőrzést elvégezni. Reméljük, hogy nem fogunk a bíróság elé kerülni ebben a témában. Mindenesetre így módon nem is tudjuk a politikai feladatunkat ellátni. Elnézést, elnök úr, hogy ilyen kritikusan fogalmaztam, de szerettem volna ezt most már végre tisztázni. Európai Bizottság és Európai Parlament kapcsolata az nem számvevőszéki kérdést. A bizottságnak és a parlamentnek politikai megoldást kell találnia a problémákra. Thank you very much, President. I would like... Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek. Szeretnék köszönetet mondani a kollégák kedves szavaiért, illetve javaslatokért. Mindez, amit el, mindaz, ami elhangzott, ugyanabba az irányba mutat, mint az én jelentésem. Minden hozzászólás figyelembe fogok venni. Többet kell majd gondolkodnunk azon, hogy az ITER és Galileo témájában milyen mondatot illeszünk be a jelentésbe. Egy konkrét témát szeretnék még említeni, az etikai értékelés. A jelenlegi rendszer jól működik, ennek nagyon örülök, hiszen én voltam az, aki ezt javasoltam 2003-2004-ben miniszterként, mert akkor történt egy átállás két, áll, két tagállami csoport között, és Portugáliának volt ez a javaslata. Tehát azok a tagállamok, amelyek egy bizonyos kutatást nem akarnak folytatni, megtehetik ezt, de nem akadályozhatják meg, hogy más tagállamok abban a témában kutatást folytassanak. Úgy érzem, hogy ez a munka jól működik, és ezt a rendszert fönn kell tartani. Ehhez tagállami beavatkozásra van szükség, amikor etikai aspektusai vannak egy projektnek. Az összes megjegyzést újra végig fogom gondolni, elemezni fogom ezeket, és még egyszer köszönet minden javaslatért. Én is szeretnék köszönetet mondani, és három megjegyzésem lenne végezetül. Az első az az, hogy ez a téma már régóta nyomaszt minket, és itt tényleg változtatást akarunk elérni. Néhány hónappal ezelőtt már volt néhány meghallgatás, a meghallgatásokból pedig egy kis munkacsoport született. A munkacsoport egy jelentést is írt, és konkrétan eh, reagálhatunk erre. Néhány kolléga itt a Kokobuval eh, együtt kell, hogy működjön. Hiszen nem csak eh, egy szép papírt szeretnénk, hanem szeretnénk azt, hogy az itt leírt változások a gyakorlatban is bekövetkezzenek, különben az egész dolognak sem értelme. Éppen ezért helyes az, hogy nagyon sok munkát fektettünk be a dologba, és esetleg Karvajó asszony még a Költségvetés Ellenőrzési Bizottsággal is megállapodik, úgyhogy az elhatározott változások tényleg változanak. 10, júni, július 14-e 12 óra a módosítók leadásának határidei is lenne most egy személyes megjegyzésem. Ügyeljünk arra, hogy itt az ITER vagy a Galileo projekteket is belevisszük ebbe a dologba. Ez politikailag más, hogy állhatunk hozzá, de ez két külön dolog. Tehát most új eljárásokról szeretnénk határozni, amelyek az európai politika hitelességét szolgálják. Köszönöm szépen ezt a nagyon részletes, szükséges vitát, és most ezt a napirendi pontot szeretném lezárni. A következő ismét a pénzről szól, Herzog kolléganő foglalkozik a költségvetési vitával, és egy gyönyörű feladatot vállalt át amely az idén egy kicsit nehezebb lesz, és most szeretném megkérni, hogy adja elő, hogy meddig jutott. Köszönöm. Thank you, Chairman. Before I start my presentation... Köszönöm, elnök úr. Mielőtt megkezdem ezt a beszámolót, szeretnék, szeretném üdvözölni a magyar és szlovák vendégeket, akik a mi Európánk versenyen részt vettek, és a magyar és a szlovák győztes itt ül velünk a teremben. Üdvözlöm őket. Úgy gondolom fontos, hogy a fiatalok ismerjenek minket és Európát. Költségvetés. Mindig népszerűtlen pénzről beszélni. Pénz nélkül nem tudunk előrelépni viszont. Azt kell, hogy lássuk, hogy bár a az év harmadik negyedévében van már egy bizonyos pozitív növekedési jel, de a válságot éljük még mindig, vagy legalábbis egy válság utáni időszakot élünk, és bármilyen pénz, amit Európai Unió szinten költünk el, kihívásokat jelent. 2011-ben a cél az, hogy az európai gazdaságot és a jelenlegi recesszióból való kilépését a gazdaságnak támogassuk. 2011-es költségvetésnek intelligens, fenntartható növekedést kell támogatnia a 2020-as stratégia aspektusainak megfelelően. Az ITRE felelősségéhez mi is tartozik. 1 per 8 a cím, versenyképesség és foglalkoztatás. 2011-es költségvetési keretünk 13,4 milliárd euró, ami a teljes költségvetésnek kevesebb, mint 10%-a, ami jelenleg 142,1 milliárd euró összesen. Tehát igazából 0,001 százalékról van szó a költségvetés tekintetében. Hogyan lehet például ebből a pénzből 8,5 milliárdot kutatásra szállni, utána infrastruktúrára TEN és TEN-E 1,2 milliárd, aztán Galileo és EGNOS 550 millió euró, emberi erőforrás tekintetében 1,1 milliárd euróról van szó, fejlesztés és innováció, globalizációs alap és a nukleáris témák, ez a többi összeget jelenti. Megfelelő kulcsfontosságú programokon keresztül kell mindezt megvalósítani. Az A cím alá a zászló vívő kezdeményezések tartoznak. 2020-as stratégia, innováció, fiatalok, kutatási hatékonyság, fiatalok és foglalkoztatás, ipari politika, globalizáció keretei között. A 2011-es költségvetés stratégiai fontosságú először is a Lisszaboni stratégia keretében új kompetenciák alakultak ki, innováció, politika, klíma, változás elleni harc és egyéb új felelősségek merülnek fel a Lisszaboni szerződés alapján. Aztán a már elfogadott programok, itt Galileo, GMS, Koszlutói, ezeket is meg kell tartani a 2011-es költségvetési eljárásban. Az ITRE stratégiai fontosságú bizottság az EU 2020-as stratégia megvalósítása és annak a hét legfontosabb témájának a végrehajtása során. 2007-2013-ra vonatkozik a jelenlegi költségvetési időszak, ennek a lényege, hogy ezt elemezve megfelelően kell előkészítenünk a következő költségvetést. Nem szabad elfelejteni, hogy ők új költségvetési eljárás áll föl. Ez teljesen eltér az előzőtől, egy döntésről van szó. A történelemben először az Európai Parlament most már részt vehet a döntésben. Ez sokkal több, mint a múltbeli vélemény adási jog az Európai Parlament és a tanács részéről megállapodást kell kötnünk az összes költségvetési sor tekintetében, tehát a parlament és a tanács között, egyeztetési bizottság, egyeztető bizottság keretei között. Az ITRE részéről én vagyok az előadó, a jövőbeli három oldalú egyeztetéseken én fogom képviselni ezeket a témákat. Mik a problémák? Az első, a nehéz gazdaság és pénzügyi időszakot bizonyos politikai erők ki fogják használni, bizonyos tagállamok is, indokolva a szerenységet és az EU költségvetés csökkentését. A tanács részéről a legutolsó információ azt mutatja, hogy 3,6 milliárddal akarják csökkenteni a költségvetést, és 1 milliárd illeti a versenyképességi programot, gyakorlatilag a kutatóprogramokat, amelyekről épp az előbb beszéltünk. Egyébként is az EU költségvetés kicsi, korlátozott, tehát hogyha ezt már növelnénk, annak is korlátozott hatása lesz az európai közfinanszírozásra. Viszont, hogyha meglévő programokat csökkenteni kívánjuk, korlátozni, annak nagyon erős negatív hatása lehet a jövőbeli szakpolitikákra. bátrabb hozzáállásra van szükség, és nem pedig visszatekintésre. A kérdés az, hogy a lehető legjobban és leghatékonyabban használjuk föl a költségvetési keret által biztosított forrásokat. És így oldjuk meg a problémákat. Itt az ITRE-ben mindent meg kell, hogy tegyünk azért, hogy a tabukat feloldjuk az EU költségvetés tekintetében az ígéretekes és politikai célok, konkrétan az EU 2020-as célok, ezeknek még 2014 előtt már eredményeket kell fölmutatnia, és a 2011-es költségvetésben már meg kell, hogy jelenjenek. Előre kell, hogy tekintsünk az EU befektetés tekintetében is, és ezt is tükröznie kell a költségvetésnek. A válság idején a jövőbe történő befektetést nem szabad csökkenteni, az EU kiadások hozzáadott értékét kell fokozni itt az ITRE-ben el tudnák-e képzelni, az, hogy egy versenyképes szak, ipari szakpolitikát tudjunk kialakítani, például a területi politika vagy a Galileo nélkül. A 21. században nem lehet innovációs politika és kutatási fejlesztési befektetés nélkül eredményeket elérni. Mit is kell tennünk? Épp ideje, hogy az ITRE politikai prioritásai konkrét költségvetési módosítóká váljanak. Legfontosabb cél számunkra, hogy azon a költségvetési sorban, ahol a számok megfelelnek számunkra, vagy nem felelnek meg számunkra, olyan módosítókat kell benyújtsunk, hogy a nekünk megfelelő számok szerepelnek. Tehát ha egyetértenek velem, amikor a tanács csökkentést javasol bármilyen olyan sor tekintetében, ami minket érint, módosító indítványjal fogok élni. És a kifizetések tekintetében is föl kell, hogy lépjünk. Aztán a ahol az ITRE számára nem felelnek meg a alap esetben is már meghatározott költségvetési összegek, ott is fel kell lépnünk, ezzel kapcsolatban várom a véleményüket. De a legfontosabb probléma, hogy az egy a fejezetnek van egy bizonyos maximális konkrét összege. Gyakorlatilag 15 millió euróról van szó, ez az pilota projektekhez sem elégséges. Úgyhogy egy közös stratégiát kell, hogy felállítsunk. Azt javasolnám a bizottság számára, hogy a 2011-es korlátot a Galileo, az 7-es keretprogram, a közös fellépések és az EU 20-as kezdeményezések miatt ezeket nem lehet a jelenlegi keretek között megvalósítani, úgyhogy egyértelműen meg kell, hogy fogalmazzuk, hogy a jelenlegi források nem elégségesek, és bátraknak kell, hogy legyünk, amikor ezt a véleményünket támogatjuk. Ugyanakkor erős politikai jelzést kell, hogy adjunk arra vonatkozóan, hogy mi a hetedik keresztprogramot meg akarjuk védeni, nem értünk egyet azzal, hogy ezt megszűnjön, és erős európai iparpolitikára van szükség, ami a jövő felé tekint. Egyetértek a zöld kollégákkal, akik azt mondják, hogy az ITER és a Galileo nem léphet a hetes keretprogram helyébe. Ezért nagyon egységesen kell, hogy fölépjünk a bizottság részéről, hogy ezekért a célokért kiálljunk. Az igazi kérdés az, hogy milyen pénzügyi manőverekkel tudunk előállni. Esetleg 2011-re a maximális határértéken fölül a plusz értékeket föl lehetne használni az előkészítő tevékenységre és a pilóta tervekre, és a rugalmassági eszközöt lehetne erre felhasználni, ahogy ezt az ittre egyébként már javasolta. Ha ezt akarjuk meglépni, akkor az 50 milliós keretből esetleg 120 millióig is el tudnánk jutni, a bizottsági költségvetési terv keretében, ami megfelelne már a pilota projektekhez és az előkészítéshez. Meg kell, hogy határozzuk a fő céljainkat. Galileo, SZIP, KKV-k, intelligens kutatás, innováció, Pontosítanunk kell, hogy a 120 millióval mit akarunk finanszírozni, várom a véleményüket. A pilota projekteket és az előkészítés tekintetében ezeket pontosítani kell az ITRE-nek, esetleg a javaslatok tekintetében 10-15 milliós keretösszegeket kellene meghatározni. A technikai részletek tekintetében úgy gondolom fontos, hogy a rendszer az új e- együttdöntési eljárás során megváltozott. Az interneten van egy honlap, kb. 20 oldalas kézikönyvet tartalmaz el, ami részletesen elmagyarázza ezt. Minden tag az interneten meg tudja ezt nézni, és ott lehet a módosítókat is föltenni. Minden módosítót mindenki más is látni fog. Augusztus 18-a módosítók föltöltésének az utolsó határideje. Végül, kollégák, szeretném azt elmondani, hogy egy döntési eljárásról van szó, és mint ilyen a parlamentnek nagyobb a joga, de nincs többsége. A céljainkat csak akkor tudjuk elérni, hogyha a nemzeti parlamentekkel is egyeztetünk, meggyőzik a tanácsot ezen a módszeren keresztül, tagállami szinten azért, hogy ne a 20. századra térjünk vissza, hanem a 21. századot szolgálják a döntésükkel. Köszönöm. Ganz herzlichen Dank. Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt kolléganő, nagyon nehéz vita lesz, és nem csak nekünk, nekünk. Szaudakasz kolléga kapszul. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Az AFKO bizottságban is felszólaltam már ebben az ügyben, és szeretném megismételni, hogy ugyanazokról az elvekről van szó. Tehát, hogy most ezek az elvek helyesek, nem helyesek, a költségvetés tekintetében más kérdés, de pozitívan kell látnunk az európai költségvetés kurtítását az európai kormányok bankokkal szemben tanúsított szolidaritás jegyében. Tehát most nem az a kérdés, hogy csökkentsünk, vagy ne csökkentsünk, hanem hol és hol nem kell csökkenteni a költségvetést. Ez az egyetlen választásunk. Hiszen az, hogy csökkentsük a költségvetést, azt halljuk eleget a bizottság részéről, azt halljuk a tanács részéről, az egyetlen esélyünk, az egyetlen választási lehetőségünk az az, hogy hát az lenne a legjobb, ha nem kellene csökkentenünk, de ez az ITRE bizottságunkra is vonatkozik. Hiszen a válság ellen meg kell tennünk mindent. A mi költségvetésünket ne csökkentsék, ez üzenet és üzenetértékű. Változtatható a dolog, és az előadó nagyon pontosan vázolta a különféle vonalakat. Úgy gondolom, hogy a költségvetés növelése, az idei költségvetés növelése nagyon jól megalapozottnak kell lennie. De hogy most új költségvetési szigorítások legyenek, á, ebben a tekintetben elmondom, hogy támogatom az előadó pozícióját, nagyon világosak az érvei, és nagyon jól megválasztottak. Így az ITRE költségvetésért igenis harcolnunk kell, üzenetet kell küldeni a bizottságnak, hogy ne szigorítson, ne szigorítson minden egyes sorban, de szeretném elmondani azt is, hogy megállapodhatunk ebben. Természetesen vannak szigorítások, vannak csökkentések mindenhol, de összefoglalva az az üzenetem, hogy támogatnunk kell az előadó álláspontját, és nagyon nehéz lesz. Hiszen a helyzet ismert, azonban precedensről is szó lehet. A Lisszaboni szerződés után most olyan precedenst teremtenénk, amit remélem, hogy nem ismétel meg a következő költségvetési időszak. Nagyon világosan meg kell fogalmaznunk üzenetünket, tehát nem szabad eh, szigorítani, kurtítani azokon a területeken, amelyek a válság leküzdéséért eh, vannak. És meg kell néznünk, hogy eh, hát ez egy kicsit populista, de ez van. Köszönöm. Köszönöm szépen. Paul Rübich a következő felszólaló. Köszönöm, elnök úr. Szomorú hogy egy pénzügyi és gazdasági válságban ott szigorítanak, ahol magasabb adóbevételekre számíthatnánk. Tehát itt a CIP vagy a hetedik keretprogram. Tehát a CIP esetében 35%-os csökkentés van. Egyedül szigorítással nem fogjuk elérni a gazdaság fellendítését. Éppen ezért úgy gondolom, hogy az ITRÉ-nél is meg kellene néznünk, hogy itt garantáljuk a hosszú távú pénzügyi tervet. És hogy a felmerülő újabb költségekre pedig friss eszközöket szerezzünk. Nyilván kormány közileg kell megalapodni arról, hogy hogyan tudjuk ezeket a friss eszközöket elérni. De nem tudom elfogadni, hogy a hetedik keretprogram mehet, míg a többi programot masszívan eh, szigorítják, csökkentik. Tehát szükséges eh, természetesen az átláthatóság is. A következő megjegyzésem volt egy eh, preparatory action, és egy kis kis projektek átrendezése, tehát főleg a szegényebb lakosságot érintik ezek azokat a lakosokat, akik nem engedhetik meg maguknak nagy projekteket. Tehát itt van ez a 2019-ig menő szíró energiaház, tehát szükséges olyan demo projektek létrehozása, melyek segítségével figyelmet kelthetünk. Kis lakásokat, kis házakat lehet így újjá átalakítani, és pénzügyi támogatás szükséges az energia területén is. Úgy gondolom, hogy meg kellene vizsgálnunk, hogy az ilyen projekteket hogyan lehet megvalósítani, mert számunkra hatásosak lehetnek. Az utolsó megjegyzésem, az Erasmus a vállalkozók és az újságírók számára. Úgy gondolom, hogy mindkét projekt nagyon lényeges, hogy az Európai Unió jobban kommunikáljon, és Köszönöm itt is a támogatást, és teljes mértékű támogatásomról biztosítom az előadót. Nem lesz könnyű feladat az ITRE bizottság érdekeit eh, érvényre juttatni. Köszönöm. Angelika Nibler. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az előadónak ezt a nagyon kompetens vizsgálatot és a prezentációt két projektről szólnék, amelyek nagyon közel állnak hozzám, és összefüggenek eh, az egyszerűsítéssel. Az ITER és a Galileo az a két projekt. Szerintem el kellene döntenünk, hogy akarjuk ezt a két projektet, vagy nem. És hogyha ezt a két projektet akarjuk, és a parlament széles többsége támogatja, akkor EU-ként részt kell vennünk az ITER-ben, és a Galileót pedig eh, az a saját európai műholdas navigációs rendszert meg kell építenünk. A tagállamokkal együtt és az előadóval együtt szeretném garantálni, hogy a finanszírozás meglegyen. A Galileo esetében nagyon hosszú vitát folytattunk. Emlékeztetnék arra, hogy felmerült a kérdés, hogy európai projekt legyen, vagy államközi projekt legyen a Galileo, és a parlamentben is úgy köteleztük el magunkat, hogy a Galileo európai projekt legyen. Így az európai finanszírozás is szükséges. Harmadik megjegyzésem az ITER, a fúziókutatás, a, az más, mint a Galileo, amely űrkutatási projekt. Tehát ezeket az 1A kategóriában, nem tudom, hogyan bevet, vehetők be a kutatási programba, tehát nem fogadhatjuk el itt a szigorítást, eh, fogadjuk el az 1A kategóriát, azonban eh, legyünk rugalmasak, hogy esetleg eh, más hová is elhelyezhessük a projekteket. A tagállamok ezen két projekt finanszírozását teljesen áthárítják, ez sem fogadható el, ezt is meg kell mondanunk és a korábbi pénzügyi kérdéseknél is az volt a helyzet, hogy eh, különféle kategóriákból próbáltak pénzeket biztosítani a Galileót például, akkor, amikor a limiteket túlhaladtuk, az ötös kategóriából is, hogyha jól emlékszem, finanszírozták, és eh, igazából a nem lehívott eh, agrártámogatásokból, tehát ezt megkérném majd az előadót, hogy vizsgálja meg, hogy milyen más források lehetségesek még elméletileg. De garantálnunk kell, hogy ezek a projektek menjenek, előre haladjanak, és itt az egész projekt menedzsel, és főleg az ITER-nél meg kell még egyszer vizsgálnunk, hiszen az a véleményem, legalábbis úgy tűnik, hogy az egész projekt menedzselés mintha elszabadult volna, tehát a tagállamoknak tudniuk kell, hogy itt igazából az egekbe szöktek a költségek. A kérésem az lenne, hogy itt a bizottságban is intenzíven foglalkozunk azzal a kérdéssel, hogy hogyan garantálhatjuk, hogy a projektek tovább haladnak, és hogy hol lehet konkrétan tenni valamit, hogy nagyobb hatékonyságot érjünk el, főleg a költségek garantálásánál. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, Ek képviselőasszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönet illeti a jelentés készítőjét ezért a tiszta, világos, átlátható információkért, és én ezt megszemenően támogatom az ITERT illetően. a háttér ismeretében. Hallatlan, hogy egy projekt megháromszorozhatja a költségeket, és folytathatja ugyanúgy, mintha mi sem történt volna. A kérdés az, hogy ragaszkodni kell a költségvetéshez és a pénzhez, amiről megszületett a döntés. És hogyha nem tudják elvégezni a projektet, akkor eh, ezt újra kell értékelni, szóval ez nem eh, ad eh, lehetőséget arra, hogy mindent csináljunk, és Hát ez nem egy milyen csekk, úgyhogy amit hallottunk ugye a kutatási projektekről 10 perce, és hogy megpróbáljuk elvégezni az auditot minden egyes ö, kutató, vagy minden egyes kis és középvállalat esetében, és akkor egy külön, mert ha nem tartják tiszteletben a költségvetést, akkor nem folytathatják. Szóval én még nem vagyok annyira, hogy nemet mondjak az iterre, de azért a pénzügyi szabályokat érvényesíteni kell az iter esetében is, úgyhogy elképesztő, és lehet, hogy erősebb szavakat is használhatnék, de azért tisztelem az elnökséget, úgyhogy visszafogom magam. De iszonyatos többség van, a 20, as prioritásokat, illetve néhány hete szavaztuk ezt meg. És ez nagyon jó, hogy a jelentés készítője arra törekszik, hogy ezeket a határozatokat, döntéseket is tiszteletben tartsa. Szeretném mind a tagállamokat, mind a bizottságot, mindenkit emlékeztetni arra, hogy a költségvetés azért az egy életfontosságú dolog. És a bizottság javaslatait illetően nem mindig felelnek ezek meg a 2020-as stratégiának, néha egyszerűen ellene hatnak bizonyos politikáknak, amelyekben megállapodtunk. Ezen a területen arra kell képesnek lennünk az Európai Unióban, hogy a az egyes politika területek közötti kapcsolódásokat is lássuk. Köszönöm szépen. De Krisztió asszony. Köszönöm, elnök úr. Több témára szeretnék reagálni, ami elhangzott. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, és gratulálni, amilyen jól és egyértelműen elmagyarázta az egyes kérdéseket. A kolléga Shakespeare-t emlegette, lenni vagy nem lenni. Igazából csökkenteni, vagy nem csökkenteni nekünk, ezt így kell lefordítani. Vannak bizonyos fontos témák. Az egyiket említette az előadó is, együttdöntési eljárásról van szó. Ez azt jelenti, hogy a parlament konkrétan befolyásolni tudja a végső döntést. Ez egy meghatározott tényező ebben az eljárásban. a lehető legegységesebb konszenzusra kell, hogy jussunk az állásfoglalásunk tekintetében. Ez alapvetően fontos. Ugyan azt a pozíciót kell kialakítani, az összes frakciók között egyeztetett pozíciót kell kialakítani azért, hogy minél erősebb legyen a befolyásunk. Ezen kívül vannak olyan témák, ahol lehetne csökkentést, akár el is lehetne fogadni, de ezeket nem is akarom említeni, mert lehet, hogy a kollégák vagy más bizottsági kollégák ezzel abszolút nem tudnának egyetérteni. Az ITRE olyan témákkal foglalkozik, amelyek alapvetően fontosak a gazdaság élénkítés szempontjából válság időszakban. Ezen kívül olyan szempontból is fontosak ezek a témák, hogy az Európai Unió valóban versenyképes irányba tudhasson fejlődni a világszintű versenyben. Ezek a ítélenek a témái. Ezért az ITRE projektjeinek a hátrányára semmit nem szabad előnyben részesíteni. Természetesen az egyes projekteknél a hatékonyabb kell, hogy legyen a finanszírozás kezelése. De nem lehet csökkenteni például az innováció és versenyprogramra elkülönített keretet, vagy pedig a kutatási keretprogramra elkülönített keretet. Először is nagyon fontosnak tartom, hogy a parlament egyhangú állásfoglalást alakítson ki az egyes programok, ITRE programok finanszírozása tekintetében. Másodszorban hangsúlyoznunk kell, hogy ezek a programok mennyire meghatározóak az Európai Unió jövője és az Európai Uniós szakpolitikák szempontjából. Olyan közösségi szakpolitikákról van szó, amelyeket közösségi keretből finanszírozunk. Bizonyos szakpolitikáktól eltekintve igazából a legfontosabb jövő célzó szakpolitikák pontosan a mi bizottságunkhoz tartoznak. Hogyha ezeknek az alapjait, ezeknek a kereteit csökkentjük, akkor nem lesznek olyan közös közösségi szintű programjaink, amelyek valójában a növekedést tudják ösztönözni. Zsador. Moi, je veux bien qu'on dise qui. Köszönöm, elnök úr. Elfogadom azt, hogy általános a támogatása az iternek, de a tanácsban tegnap azt hangzott el, hogy az állampolgárok nem akarnak, az államok nem akarnak további erőforrás rendelkezésre bocsátani. Tehát támogatják elvileg, de költségvetési szinten nem kívánnak pluszban hozzájárulni ehhez. Ezért a tagállami támogatást pontosítanunk kell az ITER tekintetében. Elvileg egyetértenek vele. Ez a projekt igazából ugye a költségvetési hiánynak az egyik, vagy a problémának az egyik oka. A politikai felelősség tekintetében ha, ha kimondjuk a támogatást, akkor a projektnek a teljes élete során ezt fönn kell tartani. Így lehet a politikai felelősséget vállalni. Vagyis ha a kontextus változik, költségvetési válság, energiaválság, klímaválság, ismerjük, hogy milyen a helyzet, Tudjuk, hogy az ITER projekt indítása kor, a hidegháború vége utáni időszakhoz képest a mai helyzet abszolút eltér. Rendben van, akkor értékeljük újra a projektet, nézzük meg, hogy az uniónak ma milyen igényei vannak, milyen munkahelyteremtési igényei vannak, milyen gazdaságélénkítési, pénzügyi céljai vannak. A mi felelősségünk az, hogy a folyamatban lévő projektet ilyen aspektusban elemezzük. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, és akkor most még a bizottság kíván röviden állást foglalni, nem tudom, ki fog szólni, kérem, hogy nagyon röviden tegye, nagyon szorít az idő, két perc maximum. É, igen, köszönöm szépen, elnök úr. Élnénk a lehetőséggel, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezek a források, amelyekre szükség van, ezek vonatkoznak minden meglévő szerződésre a hetes keretprogramban, mint ahogy az újakra is, amelyek 2011-ben kerülnek aláírásra. És hogyha itt most kurtítani szeretnénk, akkor annak kettős hatása lehet. Először is a periódikus kifizetések később történnének meg, és nagyon sok nemi kamatot is kell akkor ebben az esetben fizetni 2011-ben, 12-ben és 13-ban, és ennek hatása van az új kutatási szerződések aláírására is 2011-ben. Tehát ezek a pénzek a nyolcas fejezetben nem csökkentek, 2012-re kellene az előfinanszírozást elhalasztani néhány esetben, de itt is számolni kell azzal, hogy a robbanásszerűen meg fognak növekedni a kérelmek, és a, ehhez szükség van ahhoz, hogy a kutatás jól haladjon tovább és nem szabad a fellendülést veszélyeztetni. Egy dolgot hadd tegyek hozzá, amit a kollega elmondott. Van olyan javaslat, hogy a KKV akcióknál 11%-os csökkentést hajtsunk végre. Ezt ezzel kapcsolatban azt tudjuk mondani, hogy csökken az előfinanszírozás, vagy pedig húzódik az új szerződések aláírása. De a KKV-k megszenvedik ezt, és ezek az emberek nem tudnak túlélni, hogyha késedelmekre kerül sor és az igazgatási, adminisztratív eszközökkel kapcsolatban. Az én ügynökségem esetében is van javaslat a csökkentésre 5,5 százalék. Ez ezzel kapcsolatban azt lehet mondani, hogyha sor kerül erre a csökkentésre, akkor nem tudok senkit alkalmazni, és a már meglévő személyzetet is csökkenteni kellene. Ebben az esetben persze meg kell nézni, hogy hogyan tarthatok be az időpontok. Röviden, azt gondolom, hogy a következtetések egyértelműek, és azt hadd kérd, a titkárságtól, hogy írja le az ITER helyzetét és a költségvetési csökkentéseket, amit a bizottság is javasol, szóval, hogy legyen ez meg a bizottság tagja előtt írásban, hogy ezt mind figyelembe vehessék, amikor ezekről az anyagokról, dossziékról vitatkozunk. Igen, a javaslatot elfogadjuk, asszony, de tényleg most már csak fél óránk van az utolsó napi rendi pontra, és az is nagyon fontos. Úgyhogy Herzog asszony még. Nagyon szépen köszönöm, nagyon röviden, hogy néhány kérdésre reagáljak. A költségvetési sorokat illetően szükség van ö, ö, mindenre, de ezt el tudjuk küldeni majd önöknek. Nem akarok végigmenni minden kérdésen. Ekkasszonynak azt mondom, hogy a kutatás során előfordulhat, hogyha késik a projekt, akkor a költségek háromszorosára emelkednek. A Galileóval is ez volt. Ha nem kapják meg a pénzt ebben az évben, rendben van, késnek, csak éppen jövőre ez kétszer annyi pénzbe fog kerülni. Nem olyan könnyű megrendelni ezeket a technikai berendezéseket. Tehát a költségroppanás az sokszor a rossz költségvetési döntések következménye az időzítéssel kapcsolatban. Az ITER az a 2011-es költségvetésben még így nem jelenik meg, ugyanis akkor nincs közvetlen kifizetés, de fontos, hogy egységes álláspontot képviseljünk, mert most készítjük elő a következő pénzügyi tervet, és világosan látni kell, hogy mit akarunk. Egyetértek a bizottsággal amit láttunk a költségvetési módosítókat illetően, ezek a menedzsment költségeket csökkentették, de ha nem változtatjuk meg a szabályokat, akkor a régi szabályok érvényesek, és akkor nem lehet teljesíteni. Úgyhogy a következmények hatalmasak lehetnek, és abban egyetértünk, hogy meg kell tenni mindent, mert ha nem vagyunk egységesek ezekben a kérdésekben, akkor az ügynökség szintjén nehéz e, a javításokat elvégezni. Fontos, hogy mi itt az együtt döntés részesei vagyunk, és nekünk küzdeni kell az európai érdekekért, nem csak az ITRE bizottság érdekeiért. És mindabban, amiben egyetértünk, az nem szól másról, mint az európai versenyképességről. Köszönöm szépen a támogatásukat. Nagyon szépen köszönöm. Még a bizottság még egyszer akar valamit mondani. Hát, ha nagyon muszáj, akkor szólhatnak, csak akkor legyen ez tényleg új információ. Hadd szóljak az Európai Kutatási Tanács végrehajtó ügynökség nevében. Mi 100 millióval kapunk kevesebbet. Itt a legnagyobb a csökkentés. Az Európai Kutatási Tanács az egyik sikersztoria az FP7-nek. Úgyhogy nem leszünk képesek ezzel a költségvetéssel dolgozni, mert ez nagyon késlelteti a megvalósítást. Úgyhogy itt van olyan ígéret, hogy ő ez tovább megy, de ez, ha így lenne, az megszünteti ezt a pozitív imást, amit mi kialakítottunk. Az egy katasztrófa lenne, hogyha 100 millióval kevesebbet kapnánk. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. De ha mindenki katasztrófának minősíti a saját projektjét, akkor bizony nem fogunk előrelépni, hanem be kell látni, hogy mindenkinek valamit teljesíteni kell. És ez nagyon nehéz lesz, de ez nem egy, hogy mindenki a saját projektjéről azt mondja, hogy na, ha ez így lesz, akkor az katasztrófa. Úgyhogy indít a parlamentben, a bizottságban, de hát a tanácsban is el kell gondolni, hogy ki mivel tud ehhez hozzájárulni, hogy a megoldás megszülessen akkor elnézést kérek, hogy egy kicsit sürgetek mindenkit, de van még egy jelentésünk, ez pedig az energiahatékonysági cselekvési terv, és a jelentés felelőse már nagyon türelmesen vár Bencen kollega, és hát neki is persze, hogy joga van arra, hogy bemutassa a projektjét. Augusztus 18-a egyébként a módosítók benyújtásának a határideje ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Benson kollega, nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a sedoknak a kiváló együttműködésért, és akkor most már anyanyelvemen folytatom. Na nagyon lényeges kérdéssel foglalkozunk a bizottságban, hiszen befolyásolja versenyképességünket Európában. Egy világban élünk, és mindent meg kell tennünk, hogy a versenyképességet fenntartsuk. Az energiafogyasztás egy olyan paraméterre, amely növelheti versenyképességünket. Akár az iparpolitikáról beszélünk, akár a klímapolitikáról, az energiahatékonyság minden egyes stratégiában kulcselem. Európa nagy mértékben függ az orosz gáztól, a közelkeleti olajtól, és mindjárt érintettek vagyunk. Hogyha nem kutatjuk a megújuló energia forrásokat, akkor meg kell néznünk, hogy hogyan használhatjuk hatékonyabban az energiát. Ebben a jelentésben arra koncentráltam, hogy hány milliárd eurót takaríthatunk meg azáltal, hogy hatékonyak vagyunk az energia felhasználásban. Talán atomfizikusnak kell lennünk, hogy lássuk, hogy mennyire lényeges ez az európai versenyképesség tekintetében. Nagyon fontos az, hogy egy hangon szóljunk a parlamentben, hogy a bizottság és a tanács tudja, hogy mit akarunk. Tehát a szabványosítási vita is megmutatta, hogy igenis jól tudunk együttműködni, és nagyon jó volt az együttműködés az árnyék előadókkal is, és így 2020-ig elérhetjük a 20%-os hatékonyság növelést. Számos zöld munkahely keletkezhet a kis és középvállalatokban is. Egy olyan országból érkezem, amely meg duplázta GDP-jét a hatékonysági intézkedésekkel. Tehát nagyon sok potenciált látok különféle ágazatokban az energiahatékonyság számára. És nagyon gyorsan megtérülnek az ide történt befektetések. Tehát egy öt éven belül is. Tehát nagyon nyereséges ennek a dolognak a kihasználása. Megnézhetjük, hogy mennyit takaríthatunk meg az Európai Unión belül intézkedésekkel. Itt jobb szabályokra is szükség van természetesen, a jelenlegi jogszabályokkal is elérhetjük a hatékonyságot, hogyha a tagállamok komolyan veszik azokat. Most nézzük meg a 2006-ig terjedő hatékonysági intézkedéseket. Rengeteg intézkedést céloztak meg 2006, 7, 8, 9, 10 tekintetében. Nagyon fontos az, hogy nézzük meg, hogy milyen eredményekkel járt ez, és hogy tényleg alkalmaztuk-e az intézkedéseket, amelyekről jogszabályok vannak. Nyilván fontos az, hogy felülvizsgáljuk az energia irányelvet, ezen kívül meg kell néznünk a távfűtésről szóló irányelvet, hiszen ezek nagyon gyorsan előregednek. Fontos az, hogy gyorsan alkalmazzuk az energia jelzési irányelvet is. Egy ö, olyan kérdés, amelyről az árnyékelőadók szóltak, az, hogy nézzük meg, hogyan lehet a házakat energiahatékonyan építeni, illetve meg kell vizsgálni azt is, hogy a meglévő épületeket hogyan lehet energiahatékonyabbá alakítani, hiszen rengeteget megtakaríthatunk, és itt a kis és középvállalatoknál is munkahelyek keletkezhetnek. Hogyha élharcosok akarunk lenni, akkor szükséges az, hogy figyelmet is keltsünk. Nagyon fontos az, hogy intelligens városok, intelligens hálózatok és intelligens mérés legyen innovációra van szó, és a meglévő jogszabályok konzekvens alkalmazására. Hiszen például a, költ, a, például a közlekedés területén is óriási kihasználatlan potenciálok vannak. Az energiatakarékos járműveket is egyre jobban ki kell fejleszteni, ezen kívül alternatív üzemanyagot is egyre inkább alkalmaznunk kellene. Tehát látjuk, hogy milyen lehetőségek vannak, azonban a finanszírozás egy óriási akadály. A problémánk az, hogy nincs finanszírozás. Nagyon fontos az, hogy megvizsgáljuk a strukturális alapokat, és hogy hogyan tudnánk a magántőkét bevonni, hogy újabb finanszírozási formákat találjunk. Kijelenthetjük, hogy számos lehetőség van, hogy garantáljuk a befektetések megtérülését. Hiszen két-három éven belül visszatérülhetnek a befektetések. Tehát amennyit ma kis és középvállalatok hitelt, finanszírozást kapnak, akkor nagyon hamar megtérülne ez. garanciákat is keresnünk kell erre. Az energiahatékonyság egy olyan terület, ahol nagyon sokat tehetünk. Az európai energia vállalatoknak pedig energia feleslegük marad, amit eladhatnának. Tehát nem hinném, hogy nagyon örülnének, hogyha be kellene zárni az energia cégeket a hatékonyság miatt, de erre nincs is szükség. Most Szeptember 9-éig meg lesznek az anyagom fordításai. Szeretném még elmondani, hogyha befolyást szeretnénk nyerni a negyedikei, ötödikei megbeszélésen, akkor folytatnunk kell a munkát. Tehát nagyon fontos az, hogy befolyásoljuk azt, ami a jövőben történik, Köszönöm eh, az árnyék előadókkal való nagyon jó együttműködést, és most eh, várom a jelentkezőket. Köszönöm. 6-7 jelentkezés van. Jó lenne, hogyha mindenki tudná, hogy félkor elhagynak minket a tolmácsok. Tehát az első jelentkező az árnyék előadó hollasszony. Parancsoljon! Thank you very much, and I'd like to... Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak a munkájáért, és hogy nagyon együttműködő szellemben dolgozott az árnyék előadókkal. Yeah, az energiahatékonyság területén nagyon nagy lehetőségek vannak, és ezek ma még nem valósulnak meg. Szerintem nyitottnak kell lennünk olyan lehetőségek előtt, amelyekkel ezt tovább tudjuk vinni. Ez tartalmazza a jogalkotási lehetőséget is. Úgy gondolom, hogy meg kell nézni az EU szintű célokat, amikor az ellátás szintjén próbáljuk az energiahatékonyságot megfogni. Ahogy az előadó is mondja, az, az energiaszolgáltatási irányelvet kell itt figyelme vennünk, és meg kell néznünk a nemzeti célokat. És ha lehetséges, akkor a tagállamok számára kellene célokat meghatározni a százalékos értékekre vonatkozóan. Jelenleg ez nem így működik. Egyetértek az előadóval, hogy többet tehetünk, jobban ösztönözhetjük a termékirányelv tekintetében az NGO-kat. A jelenlegi határidőket figyelembe kell vennünk, és nem tudom, hogy a bizottság megnézi-e, hogy milyen erőforrások állnak az ő rendelkezésére azért, hogy e- e- a meghatározott határidők teljesülhessenek. Az előadó említette, hogy vannak kulcsfontosságú akadályok finanszírozás, ezzel próbálunk most gondolkodni az új irányelv keretében. Ezt is tovább kell, hogy védjük. Tudjuk, hogy az energiahatékonyság kifizetődik, de kezdeti befektetésre van szükség, és beindítási erőforrásokra van szükség ahhoz, hogy az innovációs költségek megterüljenek. Aztán az oktatást is végig kell gondolnunk, hiszen akik ezzel a témával helyileg foglalkoznak. Igazából helyi építési vállalkozók, villanyszerelők, úgyhogy oktatásra, képzésre van szükségük, hogy ténylegesen az épületeink energiahatékonyabbak lehessenek. A szállítás és a mezőgazdaság ezekkel nem megfelelően foglalkoztunk energiahatékonyság szempontjából a múltban, ezekkel is foglalkozni kell. Nem szabad elfelejtenünk, a meglévő lehetőségeket, hogy ténylegesen nagy lépést tehessünk előre, új megközelítéseket alkalmazhassunk a kutatás és az innováció segítségével. Vannak forradalmi lehetőségek is. Egy egyetemmel együtt dolgoztam, és megvizsgáltuk például a irodai világítást, ami 15%-át jelenti az energiaköltségeknek az irodák esetében. Elektronikus egy eszközökkel például megújuló erőforrásokat is föl lehet használni a megvilágítás tekintetében, és ez egy abszolút megbízható megoldás. Itt tehát hatalmas előrelépésekre van lehetőség. Meg kéne nézni ezeket az innovatív megközelítési lehetőségeket. Köszönöm. Kollégin Thompson. Thompson képviselő. Thank you. Uh, yeah. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a raportőrnek, az árnyék jelentés készítőinek a munkáját. Azt gondolom, hogy az energiahatékonyság nagyon fontos része annak a tervnek, amelyet a 2020-as stratégiában megfogalmaztunk a széndiokszid csökkentéssel kapcsolatban. Az éghajlatváltozással kapcsolatos csomagban az szerepel, hogy az energiahatékonyság előfeltétele a 2020-as célok elérésének, és ennek része a CO2 kibocsátás csökkentése. De a 2020-as célok valamilyen módon nem kötelező jellegűek, ebben az esetben, mint például a, a megújuló energiaforrásoknál. Ez nem logikus, ugyanis hogyha az energiafogyasztást nem csökkentjük, akkor ez azt jelenti, hogy még több ö, ö, megújuló energia ö, szükséges, és akkor ö, ez még több ö, beruházást követel. A jelentés készítője említi azt is, hogy az energiahatékonysági cselekvési terv nem valósult meg, a célt nem sikerült elérni, persze, hogy nem, mert látjuk, hogyha a célok nem kötelezőek, akkor nem is érik el őket. Tehát ez egy érv ismét, hogy a 2020-as előírásokat az energiahatékonysága kapcsolatban kötelezővé tegyük. Mi akadályozza ezt? Hát, hogy ugye túl drága lenne, de az energia fogyasztás is drága, úgyhogy nagyon fontos, hogy a szociális dimenziót is figyelembe vegyük. És itt az energia szegénység, illetve meg kell nézni, hogy a háztartások a jövedelem mekkora részét kell, hogy energiára költsék, és itt az úgynevezett energia szegénység, az energy poverty, az egyre nő az Európai Unióban is. Ezen ellen fel kell venni a harcot. Nagyon fontos megnézni, hogy hogyan lehet finanszírozni a befektetéseket ezen a területen. Tehát meg kell akadályozni, hogy az emberek egyre több pénzt költsenek például fűtésre télen. Azt hiszem, hogy a strukturális alapokat és a kohéziós alapokat is be kell vonni, és ez ne csak ajánlás legyen, hanem elvárás, kötelező jellegű cél. Nagyon fontos, a, hogy a megfelelő terveket kidolgozunk. Itt jelenleg csak a, a technológiai kérdésekkel foglalkoznak, és nem annyira az energiahatékonysággal. És végül pedig a célok elérése érdekében az energiahatékonyságot a 2020-as stratégia kontextusában is meg kell határozni. Az elmúlt hónapban Strasbourgban is elfogadtunk egy ezzel kapcsolatos állásfoglalást. Nagyon fontos a munkahely teremtés. Ez Holasszony is mondta, a képességekre kell összpontosítani, és a Foglalkoztatási Bizottság nemrégében készített egy jelentést az úgynevezett zöld munkahelyekről, és az Európai Szociális Alap és egyéb programok és bevonhatók a finanszírozásba, illetve az emberi erőforrásba történő befektetésekbe. Ez elősegítheti az új munkahelyek teremtését a zöld, a zöld gazdaságban. Zsadú kollega. Merci, monsieur le président. Euh, Köszönöm, elnök úr. A kollégákhoz hasonlóan én is szeretném kiemelni, hogy kiváló munkát végzett az előadó, és hogy nagyon aktív volt az együttműködés a háttér az árnyék előadókkal. Kollektív jelentés készítésről volt szó. Így el is lehet egyébként kerülni az, hogy több száz módosító indítványt nyújtsanak be. Igazon az előadónak, hogy energiahatékonyság tekintetében még nagyon távol állunk a jelenlegi lehetőségeinktől. És támogatom Thompson kollégát és más kollégákat, akik azt mondják, hogy a 20%-os célt kötelezőként kell elérni. Amíg ezt a sapkát, ezt a kötelezettséget, a 20%-ot nem írjuk elő, addig szerintem az egyes irányelvekben és az egyes ágazatokban nem fogjuk tudni elérni ezt a célt, ami egyébként lehetséges, és amit mindannyian kívánunk. Az ipar is kívánja ezt, hogyha megnézzük, hogy az ipari fórumokon mi, mi hangzik el, ahol ugye különböző ágazatok képviselői ülnek, ők is támogatják, hogy legyen kötelező cél ez egyébként láthatóságot is biztosít ipari stratégia tekintetében számunkra, ez nagyon fontos. Második megjegyzésem, a végrehajtása és megfelelőség. Van egy bizonyos aggály ezzel kapcsolatban. Az energiaszolgáltatási irányel felülvizsgálata fontos. Ez a bizottság számára nyomonkövetési szerepet tudna adni. Tudnánk figyelni, hogy a tagállamok szintjén mi történik az egyes energiaszolgáltatók esetében. Meg kell néznünk, hogy ténylegesen az itt elfogadott szabályok megvalósulnak-e a mindennapokban. Az előadó egyébként elmondta, és mi is támogatjuk, hogy pénzügyi támogatási javaslatokkal kell előállni azért, hogy az energiahatékonyság hatékonyság és az energia takarékosság valóságá váljon. Azok a kezdeményezések, amelyek olyan szakpolitikák irányába ad lehetőséget elmozdulásra, hogy az épületek felújítása és az új épületek innovatívak lehessenek, ezek is nagyon fontosak, ezekhez is támogatást kell biztosítani. Mágnyét úr, hát meghallgattuk tegnap, és Thompson úr is említette, ezeknek a finanszírozási eszközöknek egy részét jobban koncentrálni lehetne a szociális lakásokra és az energiaszegénységre, természetesen jó javaslatokkal megalapozva. Végül Bencen képviselő az energia címkézési irányel felülvizsgálásáról beszélt. Tehát ezt most fogadtuk el. Igazából a megoldás az lehetne, hogyha 2012-re az energia címkézési témával általánosságban foglalkoznánk, és egy új irányelv készülhetne, ami lehetővé tenné politikai szempontból is a céljaink megerősítését. A megfelelőség szempontjából és az elszámoltathatóság szempontjából is, csak állami szinten. Így hatékonyabbá válna administratív szinten is a munkánk. Köszönöm. Ek, asszony, egy picit lehetnénk rövidebbek. Köszönöm. Nagyon-nagyon fontos anyagról van szó. Mindjárt tudjuk, hogy mennyire fontos az energia hatékonyság, és megpróbálunk különféle jogszabályokkal segíteni. Néhányuk működik is. Azonban nagyon sok lehetőséget ki is hagyunk. Hogy azáltal, hogy megfelelő munkamódszert nem alkalmazunk. Hiszen például az iparban is lehet energiát megtakarítani. És ezt megpróbáljuk belepréselni a kibocsátás kereskedelmi tárgyalásokba, de nem működött a tanács miatt. Más anyagokban hát a, a hűtés, fűtés tekintetében. De óriási lehetőségeink vannak, például a nehéziparban. És a nehéziparban három, négy, mondjuk öt év alatt megtérülnek a befektetések. Tehát az ipar miért nem fektet be ilyen technológiákba? Rejtély számomra lehet, hogy négy év a megtérülés, és általában három év megtérüléshez szoktak, azonban hosszú távon versenyképességről van szó. Nagyon lényeges a klíma, a munkahelyteremtés számára. Meg kell tanálnunk azokat a jogszabályokat, amelyek az ipart ilyen befektetések irányába mozdítják el. Nem csak Svédországban lehetséges ez, és igazából nálunk is csak néhány üzemet alakítottak át energiahatékonyá. De óriási potenciálok vannak. És a távfűtés, távhűtés újabb generációja is energiatakarékos. Legyen kötelező energiahatékonysági célunk, ez pedig a tagállamoknak lehetővé teszi, hogy áttekintik az egész dolgot, az összes lehetőségüket. Tehát legyen egy kötelező cél. Szerintem ez nagyon fontos. Ezen kívül még olyan területekről is beszélni kell, amelyekről még nem beszéltünk. Tehát a mezőgazdaság, és tehát itt is ki lehetne adni különféle fehér tanúsítványokat. Végezetül beszéltünk a költségvetésről is. Nézzük meg az Európai Unió költségvetését. És igazából olyan, mint a világháborúban pénzt szerezni energiahatékonysághoz. De háromszoros lehet a megtérülés. Még egyszer szerintem legyenek kötelező célok, a, nemzeti kötelező célokról pedig vitát kell folytatnunk, hogy itt egy kicsit átidaljuk a nehézségeket. Köszönöm, Kárinc úr. Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani. Bencen úrnak, hiszen kiváló munkát végzett, és néhány nagyon fontos témát nevezett meg. Szeretnék reagálni a kötelező célokra. A parlamentben ez a vita már egy ideje zajlik, a frakciók különféle álláspontokkal bírnak, ez érthető. Én azt javasolnám, hogy egy kicsit változtassuk meg a vitát. Tehát ne arról beszéljünk, hogy szükségünk van-e kötelező célokra. Hiszen igazából energiahatékonyságot akarunk, eredményeket akarunk. De sokkal inkább arra kell koncentrálnunk, hogy hogyan lehet célokat elérni és az elérést finanszírozni. Hiszen nagyon eltérő a tagállamok helyzete. Vannak gazdagabb tagállamok, vannak kevésbé gazdag tagállamok, vannak hatékony tagállamok, vannak sokkal kevésbé hatékony tagállamok. És mielőtt érvelünk a kötelező célok ellen vagy mellett, meg kell néznünk, hogy milyen eh, realisztikus finanszírozás létezik. Tehát kreatívnak kell lennünk, Bencen úr említette itt a strukturális alapokat, kohéziós alapokat, esetleg ne annyira a kötelező célokra koncentráljunk, hanem arra, hogy hogyan tudjuk elérni ezeket, és hogyan tudjuk finanszírozni ezeket. Castillo. Köszönöm szépen, de Castillo asszony, nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék csatlakozni ahhozokhoz, akik gratulálnak Bencön úrnak a munkájához. Azt hiszem, hogy ez egy közös munka volt, a sedókkal a frakciókban. A cél is fontos, sokoknál fogva. Vannak alapvető szempontok, mint például az energiaforrások végessége, az energiafelhasználás, hát ezek alapvető kérdések. Másodszorban látjuk, hogy a globális felmelegedés mit jelent, és itt is szükség van az energiahatékonyságra, de hát ez egy rendkívül fontos kérdés, van gazdasági és egyéb vonatkozása is. Hangsúlyozni szeretném, amit az előttem szóló is elmondott, mégpedig a kötelező jelleg. Gond van itt az egész koncepcióval, úgy tűnik, az egyes intézkedéseket illetően. a olyan dimenziókról beszélünk, amit nem is mindig vehető figyelembe, mint például a szociális dimenzió, amikor nincs elég energia, akkor nehéz munkahelyeket teremteni, és itt mi növekedésről, versenyképességről beszélünk, a foglalkoztatásról, az emberiség jólétéről, de hát gyakran azok az intézkedések, amelyek kötelező jellegűek, rossz előirányzatokhoz kapcsolódnak. Nem lehet úgy megoldani a kérdést, hogy egyszerűen valamit kötelezővé teszek. Különböző alapokat, ugye a kohézió, strukturális alapokat is említették, de hát már elhangzott, mindig azt mondtuk, hogy hatékonyak akarunk lenni az energia felhasználásban. Bizonyos dolgokat már elértünk. Hát akkor Élni kell a lehetőséggel, azzal, ami már megvan. A technológiai újításokat sokszor nem használjuk, pedig ezek is sok esetben növelhetnék a versenyképességet. De hát az információs és kommunikációs technológia, az IKT alapvető forrás lesz az energiahatékonyság növelésénél is. Volt már egy ilyen jelentés, amely ugye a digitális napirendel is foglalkozott, és hát sok-sok szempont van, amelyek az IKT-vel, energiahatékonysággal is összefüggnek. Tehát van már néhány dolog, de hát ha hatékonyak akarunk lenni, akkor meg kell nézni, hogy a saját energiáinkat is hogyan kell hasznosan felhasználni és az IKT területén is el lehet érni néhány dolgot. A bizottság, Koszki Máki kollega még megkapja a szót. Vielen Dank, Herr äh, Vorsitzender. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Látom, hogy mennyire előre haladott az idő, megpróbálok olyan rövid lenni, amennyire csak tudok. Először is köszönöm Benson úrnak és minden képviselőnek a munkáját ezzel a kezdeményezéssel kapcsolatban. Nem lehetett volna időszerűbb, az időzítés is kiváló, ez egy nagyon fontos hozzájárulás az európai politikák fejlesztéséhez. A következő lépés a bizottságnál egy globális stratégia kidolgozása az energiával kapcsolatban. Ezt jövőre vitatja meg a tanács, és ennek lesz egy fontos eleme az energiahatékonyság. A jelenlegi tervezés szerint ez a globális energiastratégia úgy kezdődik, hogy megnéz szükségletek alakulását. És ez elősegítheti az európai politika alakítást. Ez nagy kihívás mindannyiunk számára az energia szükségletek, az energia takarékosság, ez mind-mind fontos, tehát ez jelenleg mind a szubszidiaritás elve tartozik. A bizottság úgy gondolja, hogy egy nagyon ambiciózus hatékonysági politikát kell kialakítani, meg kell szerezni minden szereplő hozzájárulását, akik részt vesznek a megvalósításban a tagállamokat és a helyi szerveket minden országban. Ez azt jelenti, hogy olyan stratégiára van szükségünk, amely magában foglalja minden, a horizontális, vertikális szempontokat is. Ez már elhangzott a vita elején. És ennek mind-mind hatása van az energia hatékonyságra, de párhuzamosan ezzel ki kell alakítani egy pontos, ambiciózus politikát a főfogyasztási szektorokban. Tehát a tematikus politikák terén, például az épületekkel kapcsolatban itt a meglévő épületek renoválására gondolok, meg kell nézni, mit lehet tenni a közlekedésben, szállításban, hogy csökkentsük az igényeket, különös tekintettel az energiafelhasználásra, és minden olyan iparágat meg kell nézni, amely az energiával kapcsolatos. Elnök úr, hát ez lenne a kiinduló pont. Rövid akartam lenni, és örömmel várom az együttműködést önökkel. Köszönöm szépen, Benson kollega. Még egyszer, zárásképpen. Csak köszönetet akarok mondani a megjegyzésekért. Keményen fogunk dolgozni. A többieknek pedig ö, szép, jó nyarat kívánok. Hát rendben van. Még két megjegyzésem lenne a végén. Először is kérem a titkárságot. Sokat beszéltünk a hatékonyságról. Nem lehetne megnézni hogy mit ért már el az ipar a hatékonyság területén. Itt több minden van, mint amiről tudunk, úgyhogy az egyes ipari területeken meg kellene nézni. Nincsenek még ilyen adatok, hogy hogy alakul ez a tagállamokban, úgyhogy jó lenne, hogyha lennének ilyen tények. Második dolog. Második, szeptember másodikán találkozunk újra, hát addig pedig szünidőre megyünk. Azt kívánom mindenkinek, hogy pihenje ki magát, Hát önnek is lesz él ideje erre, Benson úr, még ha dolgozik is tovább az anyagon. Jó nyaralást, jó pihenést, lazítást, aztán folytatjuk a munkát. Ősszel köszönöm, hogy majdnem pontosan befejezzük a munkát, köszönöm a tolmácsoknak, hogy néhány perccel tovább maradtak. Köszönöm.